Right, uh, ladies and gentlemen, we'll commence. Hölgyeim és uraim, megkezdjük a szavazást. Az első szavazási témánk a 428 per 2009-es EK tanácsi rendelet a kettős felhasználású termékek kivitelére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról. Likrid úrnak adom meg a szót az előadó nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt kollégák! Moreira úr felkért, hogy néhány közleményt közöljek önökkel. Ez nem lesz túl hosszú. Nem szívesen olvasnám fel a szavait, egy elég hosszú levélről van szó, tehát egy kicsit rövidítve, értelmezve fogom ismertetni. Szeptember 13-án a parlament szavazott az első olvasatban erről a témáról. Október 20-án kelt az a levél, amely a lengyel elnökség részéről összegzi a helyzetet. A tanács és a parlament véleménye meglehetősen közel áll egymáshoz ez szerint. És az előadó az egyes mellékletet módosítja úgy, hogy az a, ebben már tükröződik a legfrissebb döntések sora a nemzetközi szakértői szinten, az eredeti bizottsági javaslattól eltérően az előadó támogatja a javaslatot a rendelet módosítására, mert ez a vállalások gyorsabb végrehajtását segíti elő. És mindezt nemzetközi szinten e egyenlő versenyfeltételek megteremtésére lehet felhasználni az európai exportcikkek támogatására. Tehát széleskörű konszenzus alakult ki, és ennek alapján az előadó javasolja, hogy az elnökségnek küldjünk levelet ennek nyomán, hogy véglegesítse az egyes melléklettel módosított megállapodást, és ajánlja a továbbiakban, hogy ezt az álláspontot fogadjuk el. Tehát a plenárison minden további módosítás nélkül fogunk majd erről szavazni, mivel hogy lezárult a tanácsval megállapodás. Ez Moreira úr javaslata, is arra kérem önöket, hogy támogassák ezt, mert mi is úgy gondoljuk, illetve jó magam, hogy ez egy nagyon jó javaslat. Elnök, köszönöm, Jorg. A bizottsági elnökségi képviselőt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol erről. Michael Veronski, Michael Veronski képviseli az elnökséget. Tisztelt elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz. A lengyel elnökség elégedett az informális egyeztetések eredményével, melyeket az előadóval folytatunk. A második olvasatban létrejött a megállapodás, a bizottság 428 per 2009-es módosító javaslata mentén közös felhasználású termékek kivitelére, átadására, közvetítésére és átszállítására vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról. Az eredeti bizottsági javaslat az egyes melléklet ellenőrzött árucikkének a listáját módosította. A nemzetközi export ellenőrzésnek megfelelően 2009-es megállapodás alapján, és az előadó, illetve a soros elnökség egyetértettek abban, hogy további módosításokra van szükség az ellenőrző listában a nemzetközi követelmények alapján. És az a javaslat született, hogy ebbe a módosító javaslatba a 2010-es export ellenőrzés, illetve 2011 évelei megállapodásnak megfelelően kerüljenek bele további módosítások. A Koreper október 19-én hivatalosan jóvá hagyta, és most remélem, hogy az INTA szakbizottság jóváhagyását is elnyeri. A kettős felhasználású termékek szabályozása nem egyszerűen csak lehetővé teszi, hogy a nemzetközi kötelezettségeknek eleget tegyünk, hanem mindenek felett egyenlő versenyfeltételeket biztosít az európai vállalkozások számára. Végül szeretném az álláspontunkat rögzíteni a tekintetben, hogy a jövőben felülvizsgáljuk majd az ellenőrző listát. És erre egy bizottsági javaslat készül is a kettős felhasználású termékek munkacsoportban. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Nem szívesen rablom az idejüket, de egy alapvető kérdésre hívnám fel a figyelmet. Számos bonyolult érvet hallhattunk. Összetett dolgokról van szó. Mint egy másfél percben, vagy 50 másodperccel a szavazás előtt a bizottságot és a titkárságot az elnökön keresztül arra szeretném kérni, hogy amennyiben efféle észrevételek hangzanak el, akkor azt is tegyük lehetővé, hogy a szakbizottság kapjon kellő időt ennek a kérdésnek a megfontolására, és nem tudom, hogy miért nem került ezúttal erre sor. Koordinátorként, mondja az elnök, úgy tudom, ön megkapta a tájékoztatást valamennyi koordinátorral együtt, tehát kellő idő állt rendelkezésére. Tehát nem arról van szó, hogy itt valami itt és mostani dologról eh, beszélnénk. Tehát Moreira úr most nincs itt, de a az álláspontját hallottuk, és Radovszki úrat szeretném megkérni a bizottság részéről, hogy véleményezze az elhangzottat. Egész röviden az Európai Bizottság elégedett ezzel a megállapodással, a szöveggel kapcsolatban, mert az EU teljes mértékben megfelel a nemzetközi vállalásainak, és jelentősen javul így az európai exportőrök helyzete. Köszönöm. Elnök, köszönöm, hogy teljesen egyértelművé tegyük a helyzetet mind az árnyék előadók, mind a többi érintett teljes körű tájékoztatást kapott erről a jogalkotási kezdeményezésről. Tehát most arról szavazunk, hogy a folyamatos eljárás keretében az EU kettős felhasználású termékek ellenőrzési listáját a 2009-10-es döntések alapján módosítsa-e a bizottsági javaslat szerint. Az INTA elnöke pozitív eredmény esetén megküldi az erről szóló értesítést, és az egyes melléklet módosul a tanács jóváhagyását követően. És az INTA elnöke a plenárison javasolja majd, hogy a második olvasatban a tanács javaslatát szavazzák meg. Tehát a korai második olvasatú megállapodás szerinti javaslat mellett kiszavaz, Elektronikusan szavazunk, mondja az elnök, tehát megnyitom a szavazást. Kártyával lehet leadni a szavazatokat. in favor, one against. 24 igen, egy nem, két tartózkodás mellett, tehát elfogadtuk. Most a 17-es szavazási téma következik, az LK Üzbegisztán közötti partnerség és együttműködési megállapodás rendelkezésének kiterjesztése a kétoldalú textilkereskedelemre. Egyes kompromisszumos módosító indítvány, ki szavaz mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 15-ös módosítás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 ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 19-es, amely a 18-asnak megfelel, tehát mellette kiszavaz, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A 20-as módosító mellett kiszavaz, ellenem, tartózkodik, elfogadtuk. A Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 24-es módosító a törlés mellette ellene szinte biztos vagyok benne, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene elutasítottuk és kimaradt a tartózkodik. Négyes kompromisszum mette ellene, tartózkodik, elfogadtuk. E1 preambulum mellette ellene még egyszer kérem, hogy aki mellette emelje fel a kezét. Elfogadtuk, igen. Kettes. Pontosabban F és kettes módosító mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas, vagyis, amely a kettesnek megfelel mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, javítja magát az elnök, elutasítottuk elnézést. I preambulum, két részben szavazunk, első rész, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene ellenőrizzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Mellette kiszavaz. Ellene majdnem biztos vagyok benne, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tehát elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Hetes. Mellette. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. nyolcas mellette, ellene. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük elektronikusan, tehát a nyolcast. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki leadta a szavazatát, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. P preambulum, szóbeli módosító. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítással szemben? Nincsen ellenvetés, akkor mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kilences. Mellette. Ellene. Tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik, elutasítottuk. 12-es mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 12-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene. Szoros az eredmény, ismét elektronikusan ellenőrizzük. Ön tartózkodik? Akkor elnézést, egyesek fölemelték a kezüket igen szavazatként, tehát akkor viszont elutasítottuk. az AFET módosítókról szavazunk, mellette, tehát AFET 1 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet kettő mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet három mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet négy. arról nem szavazunk, Afet öt mellette, ellene ellenőriz. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az AFET 6-os mellette kiszavaz, ellene tartózkodik, elfogadtuk. AFET 7 mellette, ellene ez okafogyott, Afet 8, tehát mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Afet 11, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. egy apró tévedés a szavazó listán. Most az AFET 13 következik mellette. Nem, a 12-es az más. A 13-as jön. Tehát 13-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Akkor a módosított jelentésről szavazunk elektronikusan mellette, és az elnök elnézést kér, mert hogy elektronikusan szavazunk. Elfogadtuk 26, igen, egy tartózkodás és ellenszavazat nélkül. Úgyhogy gratulálok az előadónak. One is the opinion. No. Wait a minute. It's done here.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 Can we... Megkérném azokat, akik elhagyják a termet, hogy ezt minél kisebb zajkeltéssel tegyék. Következő napi rendi ponton megállapodottak szerint, ugye tegnap a koordinátori ülésre hivatkozom, az a jelentés, amely az európai szabványosításról szól, első eszmecsere, Proust úr nyomában. Now come to the first, as I said, first exchange of views on Inter. Ugye azt mondtam, hogy ez az első eszmecsere, Inta vélemény az IMCO jogalkotási jelentéshez. Európai szabványosítás. A jelentéstevő Frank Proust úr. A szabványosítás nagyon fontos szerepet játszik nem csak az egységes belső piac szempontjából, hanem a nemzetközi kereskedelem szempontjából, és ugyanakkor több változás érinti a szabványosítást, és eh, tartani kell a tempót a gyors gazdasági, gyors technológiai fejlődéssel eh, egy változó társadalmi környezetben. Prost úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Bár a szabványosítás egy teljesen szakmai kérdéskör, mégis néhány pontban szeretném a jelentőségét nemzetközi értelemben bemutatni. Először is minden gazdasági tevékenység szempontjából fontos a szabványosítás, még akkor is, hogyha szakmai kérdésnek tekintik, számos tekintetben hozzájárul a gazdaság teljesítményének a racionalizálásához, illetve a piac nyitottságához és a termelés biztonságához. A szabványosítás követni kell, hogy tudja a világbeli fejleményeket ösztönzi az innovációt, ami pedig a növekedés motorja és a világbeli versenyképességünk alapja. A szabványok végrehajtásához nem elég az egyszerű átláthatóság, nagyobb nyitottságra van szükség a résztvevők érintettek részéről. Másrészt számos makrogazdasági előnyel jár a szabványosítás. A ökonometriai felmérések Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Németországban és több országban arra mutattak rá, hogy pozitívan hat az innovációra, a technológiaváltásra, a termelékenységre és a kereskedelemre. A tanulmányokból kiderül, hogy az éves növekedésben 0,3 és 1 százalék közötti hatással jár. Németországban 1 százalék, 0,8 Franciaország, 0,3 az Egyesült Királyság szempontjából. Tehát a gazdasági növekedés alapvető mozgató rugója. És ezért a hatékonyságpolitika kell, hogy támaszkodjon rá. Harmadsorban a kereskedelem akadályainak az elhárítását szolgálja. Bővíti a versenyt, segíti az együttműködést, megfelelő keretet biztosít ehhez. Mert a vállalatok számára lehetővé teszi, hogy ellenőrzöttebb körülmények között folyék a termelés, az együttműködés. A műszaki akadályokat elhárítja a fejlődés útjából, illetve a korlátozásoknak véget vet. Például a termékbiztonsággal kapcsolatos megfontolások diszkriminációra adnak lehetőséget a külföldi termékekkel szemben. Ezt is megszünteti. És egységes, koherens szabványosításra van szükség az Európai Egységes Szabványügyi Testület a letéteményese ennek, és a Nemzetközi Szabványosítási Szervezet végzi ennek a munkának az összehangolását világméretekben határozott eljárásrendben, és a közvélemény iránt nyitott, átlátható módon tekintetbe véve az érintett államok, a környezetvédelem és a fogyasztók érdekeit. És a vállalkozások fórumokban és konzorciumokban tömörülhetnek, hogy kidolgozzák a specifikációkat. Nagyon fontos szerepet töltenek be a szabványok olyan területeken, ahol egyelőre nem létezik szabványosított megoldás a közvélemény betekinthet ebbe az eljárásba, és az előnyeit élvezheti a szabványosítási munkának. Ez egy közérdekű tevékenység, általános érdekű munka, és elősegíti a verseny fejlődését. Sok esetben a szabványosítást a nagy cégek vonják ellenőrzésük alá, ezek dominánsan amerikaiak, és ez jelentősen kihat a verseny alakulására fontos megfelelő alapot választani a szabványosításhoz, amely a helyes gyakorlatra kell, hogy épüljön, és elő kell segítse a szabványok végrehajtását. A VTO elkötelezett a kereskedelem akadályainak a leépítése terén, és az nyitottság, az átláthatóság, a hatékonyság, a konszenzus keresés, illetve a relevanciája a szabványoknak alapozzák meg a megfelelő kutatást, fejlesztést. És ezért a fórumok, konzorciumok be kell, hogy tartsák a szabványosítási törekvések alapelveit, hogyha legitimen akarnak működni. És a világpiacra jutás előfeltétele hogy a világméretű szabványoknak megfeleljenek az európai termékek. Minél nagyobb az interoperabilitás, az átjárhatóság a rendszerek között, annál jobb esélyekkel rendelkeznek az európai termékek, rendszerek, megoldások. Ennek érdekében, tehát egységesítésre van szükség, harmonizálni kell a szabványokat számos szakterületen. Ezt nemzetközi szabványosítási szervezetek szolgálják, mint az ISO például, és Európában ezek a szervezetek, testületek segítik a szabványok megfelelő kialakítását. Azzal zárnám, hogy kiemelem, hogy nem csak az egységes piacot szolgálja a szabványosítás, hanem a nemzetközi versenyképességünket is alapvetően befolyásolja, mert a termelők, exportőrök, importőrök világméretű tevékenységeket végeznek. És a piaci hatékonyság, a szabad piac fejlődése mindenki számára előnyös, és különösen a hazai fogyasztók előnyére szolgál. Köszönöm a figyelmet, és amennyiben kérdéseik vannak, nagyon szívesen adok választ. Bent? Um. Igen, köszönöm szépen, előadó úr. Én is úgy látom, hogy ami a szabványosítás illeti, előrelépésre van szükség. Ebből a szempontból üdvözlendő a bizottság javaslata. De ahogy a valós életben is, itt is az ördög a részletekben rejlik, és el kell gondolkoznunk néhány kérdésről. A szabványosítás egyrésztről a politikai szabályzástól függ, másrésztről viszont marketing eszközként is alkalmazható, hiszen a segítségével versenyelőnyökhöz is juthatnak bizonyos vállalatok. Ebből a szempontból tekintetbe kell venni a finanszírozás területén, hogy nem csak a államilag, illetve központilag kellene ezt finanszírozni, hanem a akik ebből hasznot húznak, ők is hozzájárulhatnának anyagilag ehhez. Sok helyen, sok országban, 98%-ban a vállalatok maguk finanszírozzák a szabványosítást. A másik kérdés, hogy melyek azok a területek, ahol elsődlegesen szükség van szabványosításra. Erről még nyilvános vitát kell folytatnunk. A szabványok fejlődése eddig nagyon távol volt a nyilvánosságtól, és jó lenne, hogyha átláthatóbbak lennének ezek a folyamatok, és az évente elvégzett munkát a nyilvánosság elé tárnánk, hogy valamennyi érdekelt fél nyomon követhesse és részt vehessen ebben a vitában. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a nemzeti szabványosítás, illetve az Európai Uniós szintű szabványosítás pontosítandó még, hogyha azt az elvet követjük, hogy nem, nemzeti szinten folynak ezek a folyamatok, és delegáltak révén egyeztetnek, akkor nem túl jó megoldás az, hogyha a nemzeti szintű folyamatokra nem vagyunk tekintettel közösségi szinten. Végül pedig úgy gondolom, hogy szükséges és fontos felgyorsítani ezt a folyamatot. Láthattuk az e-mobilitás ügyében, hogy mennyire lassú a szabványosítás folyamata, különösen a globális versenyhelyzetet tekintve. Úgy gondolom, hogy világosan világossá kell tenni azt, hogy gyorsítani kell ezen az eljáráson. Köszönöm szépen. Thank you, Bern. Köszönöm szépen, Bern. Komm, aztán legalább meg a szót. Herzlichen Dank. Ich wollte noch eine... Köszönöm szépen. Néhány aspektust szerettem volna még világossá tenni. Fontos, hogy tisztában legyünk a szabványosítás fontosságával, különösen a nemzetközi kereskedelemben, valamint a fogyasztók számára is fontos, hogy tudják, hogy mi mit jelent, illetve mik a jogaik. Ebből a szempontból a szabványok aktualizálása nagyon üdvözlendő, illetve hogy további területekre is kiterjesszük ezeket. Ez nagyon pozitív, ahogy az előttem szólók is elmondták. Mégis odafigyeléssel kell ezt tenni, illetve mértékkel, hiszen fontos, hogy a szabványokat ne keverjük össze más fontos politikai témákkal. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi az, ami tényleg a szabványosítás szempontjából fontos, mi az, ami elősegíti a kereskedelmet, a virágzó piacot, illetve mi az, ami politikai szempontból lényeges, de nem tartozik ide. Tehát a mi bizottságunknak, szabizottságunknak különösen oda kellene erre az aspektusra figyelnie. Fontos továbbá, hogy eldöntsük, hogy a több szabvány mikor, milyen esetekben vezet nagyobb bürokráciai teherhez. A kisvállalatok esetében ez különösen súlyos lehet, és az előre eldöntött céloknak ellenébe is mehet. Az is fontos, hogy értelmes normákat tűzzünk ki, és hogy ezt tartsuk szem előtt, hiszen ellenkező esetben inkább akadályt gördítenénk a vállalatok elé, mint sem, hogy elősegítenénk a gazdasági aktivitást. És oda kell figyelnünk természetesen arra is, hogy egyes esetekben bizonyos szabványokat meg kell akadályozni, mert túl sok az olyan érdek, amely ezt szeretné, de mégsem lenne ez jó. Tehát ez volt az a néhány pont, amit szerettem volna hozzáfűzni. Köszönöm. Thank you. David. Köszönöm szépen. Kemba Barman úr nincs megjegyzése. Danielnek adom meg a szót. Kedves Robert, köszönöm szépen. Először is köszönöm az előadónak, aki nagyon fontos dolog, sok fontos dolgot említett. Két fontosat szeretnék én is hozzáfűzni. Az egyik, a kolléganőmnek teljesen igaza van, hiszen egyrésztről a szabványok bürokráciát is okoznak, de másrésztről, különösen a nemzetközi szabványok inkább a bürokráciától való felszabadítást célozzák, és pont azok a vállalatok, akik például a sport területén tevékenykednek, jó, hogyha nem 10-15 különböző szabványnak kell, hogy megfeleljenek, illetve a logisztikájukat is terheli ez, hogy ilyen sok különböző szabványnak kell megfelelniük, például a motorkerékpár gyártóknak, sokkal könnyebb, hogyha egyfajta tükör van, egyfajta, minden alkatrészben egyfajta van. Másrészt pedig szeretném, hogyha a nemzetközi szabványok tekintetében együttműködnénk azokkal a partnerekkel, akik például fontosnak tartják a fogyasztóvédelmet, a minőségek, illetve a termékek szabványosítását. Jó lenne, hogyha ezekkel a partnerekkel közösen próbálnánk meg megszabni a megfelelő szabványokat. És itt előre kell lépnünk ebben az együttműködésben, hogy más kereskedelmi partnerekkel is, akik alapvetően osztják a mi értékrendünket a szabványok terén. Nagyon hálás lennék érte, hogyha a bizottság tényleg megpróbálná még azelőtt, hogy a parlament elé tárná a javaslatait, szorosan együttműködne a kereskedelmi partnerekkel. Hálás lennék, hogyha az előadó kitérne ebben, e, kitérne erre is. Köszönöm. Yeah, good point, Daniel. Ez egy jó felvetés, Daniel. Fantasztikus lenne, hogyha lenne például standard a mobil telefon díjakra. Valószínűleg sokba kerülne a cégek számára, mert eh, ugye eh, igazándiból eh, már akkor is változnak az árak, amikor a szolgáltatók új mobil készülékekkel jönnek ki. A bizottságnak adom meg a szót. First of all, I would like to thank the committee. Először is szeretnék köszönetet mondani az érdeklődését a bizottságnak, hiszen úgy gondolom, hogy a szabályosítás nemzetközi vonatkozása mindig is nyilvánvaló volt, de lehet, hogy nem figyeltünk oda annyira egyértelműen rá mi, mi európai intézmények. Néhány fölött is szeretnék hangsúlyozni. Először is meggyőződésem, hogy a nemzetközi eh, vonatkozás a szabványosítás terén rendkívül fontos, hogy egyszerűen mondjam, nagyon fontos kereskedelmi eszköz ez. Ugyanakkor hozzá kell tennem azt is, hogy eh, ezzel a cégek teljesen tisztában vannak. Néhány eh, adatot adnék ugye az európai és a nemzetközi szint közötti együttműködés nagyon jól működik. A szenelek szabványok 70%-a együtt a ICE szabvány is, és minden szent szabvány 30%-a ugyanígy együtt a másik rendszerben is megtalálható, úgyhogy kiváló az együttműködés. A kihívás az az, hogy megtartjuk-e, meg tudjuk-e tartani ezt a vezető szerepet. Nem arról van szó igazániból, hogy erősíteni kellene szerepünket, hanem ahogy Európa egyre stratégikusabb módon, európai szinten növekszik, erősebbé válik, megtartjuk ezt a szerepet. Együttműködünk nemzetközi partnereinkkel, rendszeres szabályozási párbeszédet folytatunk, említenem kell Kínát, Japánt, Oroszországot, és egyúttal nagyon szorosan együttműködünk most már eh, bizonyos sikerrel az Egyesült Államokkal is. Most állapodtunk meg velük egy eh, hídépítési eh, szabványok kapcsolatban, és harmadik országokkal is együttműködünk továbbra is. Ezen kívül néhány különösen fontos feljövőben lévő piacon, mint például Kínában illetve ott van olyan, olyan szabványosítási szakembereket küldünk oda, és nem csak, és Indiában is lesz hamarosan, és jelent, és javaslatot fogunk tenni majd egy szakember Oroszországba delegálására is. Tehát úgy gondolom, hogy ezt tisztázni kell. A szabályosítás az mindig önkényes, önkéntes, bocsánat, önkéntes folyamat. A cégek vállalják ezt föl, természetesen nagyon összefügg ez a jogalkotással, és ez a belső piac kérdése. A bizottság e- eddig erre koncentrált, nagyon sikeresen használtuk a szabványokat, ezeket európai szabványokra emeltük a, nemzek, a belső piac kialakítására. Ez azonban mindig is csak az egyik vonatkozása volt a szabványosításnak. Most a bizottság egyre inkább a többi vonatkozásra figyel, egyértelműen a szabványoknak a nemzetközi esítésére, és a nemzetközi együttműködés az egyik terület, ami itt fontos. Ezen kívül, ami az átláthatóságot illeti, e, itt van például a Szenelek e, munkaprogramja, amely már e, fenn van az, a weboldalon, a Szenelek weboldalán, és minden ö, szabvány tervezet is, amelynek szerepelni fog egy nyilvános adatbázisban, és minden cég ezzel fölléphet és kommentálhat. Úgyhogy a rendszer már is átlátható, és átláthatóbbá szeretnénk tenni a külföldi Nos, a külföldi konzorciumokkal kapcsolatban ez a helyzet, nekik is bizonyos követelményeket kell teljesíteniük, az egyik éppenséggel az átláthatóság és a nyitottság. Ez azt jelenti, hogy a nemzetközi külföldi konzorciumoknak is rendelkezniük kell saját eljárásokra, amelyeken keresztül a szélesebb közösséget meghallgatják. E, aztán valaki azt mondta, hogy a szabványosítás adminisztrációt jelent. Nos, az adminisztráció, a szabványosításnak pontosan az a lényege, hogy elkerülje az adminisztrációt. E, ugye korábban az volt, hogy vagy, vagy mindent a jogalkotásba teszünk bele, vagy azt mondjuk a cégeknek, hogy saját maguk e, hozzák a szabályokat. A szabályosítás valójában Eh, eh, pontosan arra jó, hogy a piaci szereplők saját maguk dolgozzák ki a saját szabványaikat, és ettől kezdve sokkal kevesebb eh, adminisztrációt kell belerakni a törvényekbe. Elnök, köszönöm szépen, visszadom a szót a jelentéstevőnek. Oui, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghallgattam a különböző észrevételeket, és nagyon jó véleménnyel vagyok róluk. Még némi időt kell fordítanunk hogy tökéletesítsük ezt a jelentést, és azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit reflektálni a szabványosítás finanszírozására erre a kérdésre. Nagyon fontos, hogy a résztvevők partnerként viselkedjenek. A vállalkozások világa így lehet a szabványosítás világának a, a munkatársa ebben a folyamatban. És a cél az, hogy hatékonyan sikerre vigyük a szabványosítás ügyét. Úgy gondolom, hogy fontos megőrizni, és éppen mielőtt ide jöttem volna, az imkóban egy másik nyilatkozatot, illetve ismertetőt tartottam, nagyon fontos arra odafigyelni, hogy milyen hatással járhatnak a konzorciumok, például az infokommunikáció területén, amely sok esetben kettős szabványosításhoz vezethet, illetve különböző szakértői műszaki munkacsoportok párhuzamosan átfedésekkel végezhetik a a munkát. Nem feltétlenül a szakértők adják a szakvéleményeket, viszont a szakértőkhöz csatlakozva néha késleltetik a szabványoknak az elfogadását, a kialakítását. És nagyon fontos a mai gyorsan változó világban, hogy az ember gyorsan reagáljon. Tehát, hogyha az eljárásokat nézzük, akkor a konszenzus keresés és a szabványosítás az mindenképpen két-három éves csúszással tud működni, tehát ebben az értelemben figyelembe veendő, hogy vannak olyan területek, egyes ágazatok, ahol ez túl lassú. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a mechanizmusok hasonlóvá váljanak a különböző termékcsaládok szabványosítása tekintetében. Kochmérin asszonynak válaszolva, egyetértek, és én is csatlakozom ahhoz, hogy a fogyasztóvédelem nagyon fontos, ez egy termékbiztonsági kérdést is felvet, és ez alapvető megfontolás a munkában. Egyrészt szükséges olyan szabványokat kialakítani, amelyek lehetőség szerint mellőzik a politikai megfontolásokat. A mi esetünkben azt kell látni, hogy a szabványosítás az nem egy fék, hanem éppen a növekedésnek az elősegítője. Tehát a piacnak a fejlődését szolgálja. És ezt nem szabad fékként vagy korlátként tekinteni. Kaspari úrnak annyit szeretnék válaszolni, hogy az egyszerűsítés az valóban fontos, és nyilván nem szabad a vállalatok szabványosítási törekvéseit gátolni. És az Imkóban éppen arról beszéltem délelőtt, hogy a transatlanti kapcsolatainkat tekintve a harmadik országokkal együtt működünk, és a cél az, hogy közös stratégia alakuljon ki a globalizáció fényében. India, Oroszország, Brazília, Kína említendő ebben az összefüggésben. A cél az, hogy közös módszert tudjunk kialakítani, hogy a világpiacon nagyobb súlya szerepelhessünk, illetve egységes szabályok szerint. Ennyit szerettem volna elmondani válaszképpen. Tudom, hogy ezek az elhangzott észrevételek konstruktívan segítik majd a jelentés továbbfejlesztését. Viszonylag gyors munkára számítok, mert december közepéig kell elkészülni, ahogy ön is említette. Elnök, köszönöm, Plusztól. 8, december 8-án következik az eszmecsere, illetve 2012. februárja lesz majd a plenárison szavazás. Január van kell a módosításokat megtenni, illetve 25, január 25-26-án jön a szakbizottsági szavazás, és Mártin úr ismerteti majd a jelentését, és a japán delegáció témánál tartunk, és kevés az idő, úgyhogy átadom a szót. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Október 2-től 6-áig elküldtük Japánba a delegációt, és az elnök és az alelnök, illetve Zalszki úr három koordinátor vett ebben részt, és négy eh, egyéb tag, tehát öt frakciót képviseltek összességében, és ez a legerősebb INTA delegáció az eh, eddigi mandátumunk alatt. Nagyon aktuális ez a delegáció, mert az EU-Japán kereskedelmét kapcsolatok jelenállásában fontos volt hogy látogatást tegyenek a szabadkereskedelem elősegítése érdekében. A japán oldal egyértelművé tette, hogy nem ért teljesen egyet az európai állásponttal, és mi előfeltételnek tekintjük a gazdasági kapcsolatok megnyitását, és a kereskedelmi megállapodás lényege, hogy széles körű átfogó legyen, és a japán nem vám jellegű akadályokat meg kell szüntetni a kereskedelm útjában. Az Európai Parlament új szerepet játszik a Lisszaboni szerződés módosítását követően, és három kulcsfontosságú japán miniszterrel tárgyaltunk, erős fenntartásokkal viszonyultak a szabadkereskedelem témájához, és a kereskedelmi, illetve a külügyminiszter meglehetősen pozitívan viszonyult hozzánk, és az infrastruktúra életékes minisztere tartózkodó volt, és Ibomáton mezőgazdasági miniszterrel is megbeszéléseket folytattunk, és ő igen kétségesnek nevezte, hogy a mezőgazdasági termékek szabad kereskedelme terén lesz-e előrelépés őszinte nyitott légkörben megbeszélést tartottunk a japán parlamenttel. Hatoyama volt miniszterelnök úr vezette a parlamenti küldöttséget, és itt egészen eltérő vélemények fogalmazódtak meg Egyesek támogatták volna az EU-Japán szabadkereskedelmi megállapodást, mások teljesen nyíltan ellenségesen szóltak erről a témáról. A legmagasabb szintű kereskedelmi szövetségek szerepeltek a megbeszélésekben, az Ikideren és a japán autógyártók, az elektronikai és az informatikai gyártók szövetségei képviseltették magukat és a kereskedelmi szervezetek támogatják a szabadkereskedelmi megállapodást. A vám jellegű, illetve autó és elektronikai területnek az együttműködésében látják a lehetőséget. De még a japán üzleti körök is meglehetősen visszafogottan reagáltak. És egy kerekasztal beszélgetést tartottunk az Európa Üzleti Tanács résztvevőjével Japánban, és a vállalatok képviselői elmondták, hogy bár fontos a japán tarifa akadályoknak a megszüntetése, de a nem jellegű akadályok jelentik a fő akadályt. A japán autóágazat kihasználtsága folyamatosan csökken, és ez is szerepel a jelentésben a részletes szöveg változatában találják meg. Egy percben a, a saját véleményemet is hozzátenném az elmondottakhoz. Köszönöm szépen elnökünk kiváló vezetését a delegáció látogatása során, és a titkárság részéről is egy kiválóan szervezett programban vehettünk részt. És mind az EU, mind Japán nagy előnyt húzhat a szabadkereskedelmi megállapodásból, csak az álláspontjaink jelentősen eltérnek az ügyben, hogy mit tartalmazna a megállapodás. És főleg az autó és az elektronikai gyárak képviselői azt hangsúlyozták, Európának az előnyére szolgálna, hogyha eltörölnénk az európai vámokat, mert azt mondták, és itt most ez nem a zsarolás helye, de úgy gondolták, hogy ez elősegítené a kereskedelem színvonalasabbá válását, és ez mind Európa, mind Japán előnyére válna. Tehát úgy gondoljuk, hogy a nem vám jellegű akadályoknak a lebontását tovább kell vinni, folytatni fogjuk az egyeztetéseket, és az illetékesekkel hangsúlyozzuk majd az eddigi üzeneteinket. hangsúlyozni kell, hogy a parlament nem ért egyet a szabadkereskedelmi megállapodással, csak hogyha feltételek rendelkezésre állnak. Elnök, köszönöm, tartjuk majd a kapcsolatot akkor a további részletek ügyében. Biztos vagyok benne, hogy elnökünk is viszonozná az, az elismerő szavakat. Most a 19-es napi rendi pont következik, módosítottuk a sorrendet tegnaphoz képest. Tehát információ cserére szolgáló mechanizmus tagállamok harmadik országok között az energiapiac területén. Janik Zsadó az előadó, úgyhogy itt az első eszmecsere keretében ő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy hozzájárult a napirendek megfordításához mert egy másik szakbizottságban, egy másik jelentés ügyében is illetékes vagyok. Ez egy fontos téma, és önök is tudják, hogy ez az első eszmecsere ebben a témában, ez az ITRE eh, bizottság alapjelentésére épülő dokumentum, és a szakbizottságunk véleménye is nagyon fontos, úgy gondolom. Ennek a javaslatnak kettős hatóköre van. Egyrészt a különböző kétoldalú energetikai megállapodásoknak a, az égisz alá tartozik, harmadik országok és az európai e, belső piac szereplői között, és természetesen az Európai Unió energiaellátásának a biztonsága forog kockán. Csak egyet tudunk érteni a bizottsággal és a tanácssal is, a tekintetben, hogy itt hiány mutatkozik A bizottság javaslata kezeli ezt a problémát, hogy az elektromos áram, illetve a gáz európai piacának a liberalizálása bizonyos problémákat vet fel, tehát az energiacsomag alkalmazása, végrehajtása e, mindenképpen megvitatandó kérdés. Egyrészt a nemzeti jogi végrehajtás várat magára, és olyan szabályozási engedmények történtek egyes tagállamokban, amelyek tulajdonképpen nem kompatibilisek a belső piac hatékony működésével, illetve az energiauniónak a létrejöttével és működésével. Tehát megvitathatjuk nyilvánvalóan az orosz-ukrán eh, gáz nézeteltéréseknek a következményeit, és mindenképpen az európai reakció hívta fel arra a figyelmet, hogy a belső piac nem működik hatékonyan. A javaslat arról szól, hogy a tagállamok hatékonyabb információcserét hajtsanak végre, és a tagállamok tájékoztassák a bizottságot is a kétoldalú energiamegállapodásokról, meglévőkről és az újakról. Ez természetesen a 2011. február 4-i tanácsi csúcs következtetéseire nyúlik vissza, amelyek úgy fogalmaznak, hogy a tagállamoknak az energia megállapodásokban együtt kell működniük. És a bizottság úgy tekinti, hogy mintegy 30 tagállamok és harmadik országok közötti megállapodás létezik az elektromos áram tekintetében, és nagyjából 60 a gáz piacon. És a cél az, hogy koherenciát teremtsünk, összehangoljuk az energia szempontjából a belső piacot uniós szinten. Nézzük akkor a javaslat tartalmát. Három kulcs elemre szeretném a figyelmet felhívni. A hármas cikk rögzíti, hogy a kormányközi megállapodások a bizottság tudomására kell, hogy jussanak, értesítést kell erről küldeni. Az ötös, az előzetes kompatibilitás ellenőrzés fontosságát hangsúlyozza, és a belső piac működése ezt igényli. A hatos cikk pedig a kormányközi megállapodások jövőjére nézve leszögezi, hogy itt átfogó megközelítésre van szükség. Tehát tulajdonképpen én is ezt a javaslatot tárom önök elé. Teljes mértékben támogatom az Európai Bizottság és a tanács megközelítését a tekintetben, hogy egy sokkal részletesebb tájékoztatási rendszer alakuljon ki, és az adatcsere váljon hatékonyabbá, hogy megszabaduljunk ennek a korlátaitól. Ehhez előzetes értékelésre és megerősített tájékoztatásra, értesítésre van szükség. Mondok egy konkrét példát, hogyha az ötös cikket nézik, akkor ez ugye az egyik vitatott témakör. Az előzetes értékelés csak akkor működhet, hogyha a bizottságnak tudomása van erről. És a belső piac azt jelenti, hogy a tagállamok és harmadik országok közötti megállapodás előzetes értékelés, illetve bizottsági értesítés mellett működhet. A megfelelőséget a bizottságnak előzetesen kell tudnia elemezni, értékelnie. Tehát a cél az, hogy túllépjünk a mostani kereteken, és az Európai Bizottság az összeegyeztethetőség előzetes ellenőrzése tekintetében elvégezheti a munkát, és én támogatom ezt az előzetes összeegyeztethetőség vizsgálat eh, elképzelést az Európai Bizottság javaslatot is tehet a tagállam számára, hogy tárgyalja újra a megállapodást, amennyiben nem egyeztethető össze a belső piac elveivel. Aztán a bizottság elé tárt javaslat megfogalmazza, és Robert, erről majd beszélhetünk konkrétan, úgy gondolom, hogy számunkra egy nagyon fontos téma a következő egységes kereskedelmi politikát folytatunk Európában, viszont nincsen az energiaterületen egységes kereskedelmi politikánk. Hogyha nem kapcsoljuk össze a belső piac szabályozását a külső kapcsolatokkal, a harmadik országok viszonylatában, akkor nagyon könnyen eltérések, inkoherenciák alakulhatnak ki, és az energiaellátást veszélyeztetheti ez. A biztonság terén fizetjük meg majd az árát. Tehát szolidaritás kell. Köszönöm, Jánik mondja az elnök, bent, és aztán lezárom a hozzászólók listáját, mert a biztos érkezik majd negyedkor. Csak röviden támogatom a bizottság javaslatát, illetve az előadó véleményét is. Hogyha közös piacot építünk ki az energia terén, akkor logikus, hogy el kell döntenünk azt is, hogy milyen megállapodásokat zárunk ki. Tehát el kell döntenünk, hogy ez az energia területére korlátozódjon csak, vagy pedig a kereskedelemre is kiterjedjen, és már két szakbizottság területét érintse. Szerintem a stratégiai tervezést illetően el kell, hogy döntsük, hogy hogyan definiáljuk a harmadik országokból történő szállítmányokat. Például, hogyha megújuló energiákra gondolunk, szükségünk van-e az Európai Unión kívüli tároló rendszerekre például Norvégiában, vagy hasonló. Tehát a hatos cikk, ahol a koordinációról van szó, szerintem még kevés így itt az van benne, hogy a bizottság előmozdítja a koordinációt, de hogy ez pontosan mit jelent, azt nem tudom. De minden esetre nem azt jelenti, hogy aktív cselekvő magatartást követne a bizottság. Szerintem ezt még egy kicsit ki kellene javítani. Köszönöm. Köszönöm, Brent. Megkérném a biztos urat, hogy tegye meg megjegyzéseit. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadó bemutatta a javaslataink lényegét, tehát ezt nem ismételném meg, csak néhány pontot emelnék ki. Először is szeretném egyértelművé tenni, hogy a bizottsági javaslat semmilyen értelemben nem törekszik a tagállamok korlátozására a tekintetben nemzetközi kormányközi megállapodásokat kössenek energiaszállításról harmadik országokkal, hanem egy tájékoztatási, adatszolgáltatási mechanizmust szeretnénk bevezetni, hogy ez nyomon követhető legyen. A cél a nagyobb átláthatóság a tagállamok viszonylatában, a szolidaritás szellemisége jegyében. És szeretnénk, hogyha ezek a megállapodások minél előbb napvilágra láthat, kerülhetnének, illetve tájékoztatást kaphatnánk róluk, hogy az esetleges összeegyeztethetőségi problémákra rá tudjunk mutatni. Még mielőtt túl előre haladott állapotba jutnak a megállapodások. az Európai Bizottság tehát a rendelkezések alapján olyan lehetőséget kapna, hogy előzetesen véleményezze a tagállami megállapodás szövegét. És ez lehetővé teszi, hogy ideje korán figyelmeztethessük a tagállamot az esetleges problémákra, és azoknak a korrigálására szólíthatnánk fel a kötelesség szegési eljárás elkerülése véget, amely hosszú is, jogilag nehézkes, és nem szolgálja a külső partnerekkel a megállapodás hatékony végrehajtását. Tehát ezt emeltem volna ki. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much. Köszönöm. Ilyen nem kell ezek a újra megszólalni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos jelentés ez ezt hát, a kiváló munkát. A napirend következő pontja az az EU-Marokkó közötti megállapodás a mezőgazdasági és a halászati termékekre vonatkozó kölcsönös liberalizációról. Ez a harmadik olvasat. Bové úr nincs jelen, ezért meg szeretném kérdezni, hogy van-e valaki, aki, valaki, aki szeretne eh, kommentálókkal élni, mielőtt a bizottság megszólalna. Nos, nem, akkor üdvözlöm a bizottság képviselőjét, és kérem, hogy tegye meg megjegyzéseit a Bob jelentése kapcsolatban. Köszönöm, Sztiap úr, köszönöm, hogy meghívtak ezzel a feladattal. Bob úrnak nagyon hálásak voltunk, amiért ezt jelentést elkészítette, azonban a bizottság eh, eh, nevében szeretném ezt a lehetőséget nagyon röviden megragadni arra, hogy a bizottság véleményét összefoglalja erre a eh, jelentéstervezetre, és kijavít csak néhány tartalmi jellegű hibát a jelentéstervezetben, ezeken lassan végigmennék, ha lehet. Az első javaslat a véleményben ugye az, hogy ez a megállapodás támogatni fogja a multinacionális cégeket a kis vállalkozókkal, kis gazdálkodókkal szemben, konkrétan marokkóiakkal szemben. Ez nem igaz. A marokkói gazdálkodók többsége eh, kis vállalkozó, kis gazdálkodó, 5 hektárnál kisebb területen működnek. Ők írtak eh, a parlamenti képviselőknek és azt kérték a parlamenttől, hogy hagyják jóvá ezt a megállapodást, úgyhogy a kis, kis gazdaságok, kis farmok támogatják ezt a megállapodást. Másrészt arra volt szó, hogy Marokkóban folyamatosan lenne a erőszakos föld konszolidáció, telekonszolidáció, földfelvásárlás, és hogy volt, aki 77 eh, vagy 7000 hektáros eh, földterületet megvásárolt volna. Nos, ez nem létezik, ez pecska volt, amelyet a Reuters eh, szerveztetett meg, és egyáltalán nem volt ilyen agresszív földszerzési menet. Összesen 1000 hektárt értékesítettek, és senki nem vásárolhat 200 hektárnál többet. Harmadrész Bové úr jelentésében az szerepel, hogy Marokkóban probléma a gyermekmunka, és azt javasolja, hogy azt arra utal, hogy nincs gyülekezési szabadsága a marokkói dolgozóknak. Ez tényszerűen nem igaz. A, a, ugyanis Marokkó lényegében az összes ILO egyezményt elfogadta a gyermekmunkával kapcsolatban, ugyanígy a, e, csatlak, a társas, e, jogokat is biztosítja, azonban, mint e, ilyen helyzetben szokott lenni, természetesen ezeket érvényre is kell jutatni, ezért együttműködünk Marokkóval, hogy a tényleges helyzetet az elfogadott jogalap alapján a helyszínen javítani tudjuk. Negyedik kérdés, a környezetvédelem kérdése. Bovi úr azt mondja, hogy 100 liter víz kell egy paradicsom megtermeléséhez Marokkóban, és hogy ezért Marokkó az exportjában környezetvédelmi károsodásokat okoz. Ez nem igaz. Ha igaz lenne, akkor sem hatnak ki ez közvetlenül az Európai Unióra. A tények azonban eltérőek ettől. A vízfogyasztás Marokkóban a paradicsom termelésnél nem 100 liter kilogrammonként, hanem 47 eh, euró per kiló, eh, eh, Európában 45, tehát gyakorlatilag nem Marokkóban nem használnak több vizet, mint EU átlagban. A negyedik felvetés a vélemény úgy érvel, hogy jellemző a csalás, és az, import, az marokkói termékek EU-ba importálása során sok a visszaélés. Ez nem igaz. Alkalmanként az ipar felkérésére intézkedtünk, és megkértük az importáló tagállamokat, főleg Franciaországot, hogy van-e bármiféle csalási eljárás, és 2005 óta egyáltalán nem találtunk semmi ilyesmit, nincsen csalásra utaló magatartás. Ugyanakkor javaslatot tettünk arra a kap következő reformjában, hogy javítsuk eh, eh, ennek a eh, rendszernek a működését, és ez az esetleges akályokat megoldja. Végül nyugat kérdése a bizottság és az IAS álláspontja teljesen világos, ezt megkapta ennek a szakbizottságnak az elnöke levében, de azért elismételném, a meglévő EU-Marokkó megalapodásnak ez egy kibővítése, ez Marokkó területére vonatkozik, nem tekintjük Nyugat-Szaharát eh, a Marokkó szuverén területe részének, azonban az Egyesült Nemzetekkel eh, egyhangon elfogadjuk, hogy Marokkónak eh, lehetősége van ennek a területnek a közigazgatására az ENSZ feltételei szerint 500 eh, hektár terület van művelés alatt csak ezen a területen, és onnan az export nem az eu ban megy, hanem az Egyesült államokban És ott marokkói termékként jelenik meg, tehát nem igaz, eh, amit a vélemény állít, hogy az Egyesült Államok megtagadná ennek az erről származó termékeknek az importját, és az EU ezt lehetővé tenni, a helyzet valójában ennek tulajdonképpen a fordítottja szinte. Ha bármiféle további kérdések van, akkor azokra szívesen válaszolok írásban. Két nagyon általános megjegyzést még mondanék, aztán abba hagyom. Marokkó kiemelt helyzetű szomszédsági ország, az Európai Unió szempontjából eh, bátorítjuk EU-s eh, együttműködés ambícióikat, és az a nézetünk, szilárd meggyőződésünk, hogy ez a megállapodás fontos jel lesz az együttműködési készségünknek, ennek elutasítása bizony a hitelképességünket aknázná alá az egész régióban, épp úgy, mint Marokkóban. Ezért kérném a kollégákat, hogy ezt szigorúan tartsák szem előtt. Elnök, köszönöm szépen. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Ha nincs megjegyzés, de úgy látom, van megjegyzés. Köszönöm szépen ahogy ennek a jelentéstevő említette. Nos. Néhány információt szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, melyeket pénteken kaptam meg, és nagyon meglepnek ezek engem, de ugyanakkor nem is lepnek meg. Szerintem az első kérdés az, hogy szeretnénk-e egy ilyen megállapodást Marokkóval megkötni, hiszen száz és ezer különböző megállapodás létezik az EU és harmadik országok között. A Szahara kérdése természetesen már másik kérdés, és ez nagyon sok érzelemmel is összekapcsolódik. Tekintettel kell lennünk azonban arra is, hogy itt egy autonóm területről van szó, amely Marokkó fennhatósága alá tartozik. De ha csak azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy mi legyen a sorsa a kereskedelmi megállapodásnak, akkor szerintem nincs problémánk ezzel a javaslattal, és akkor már csak a megállapodás tartalmi kérdéseiről kell beszélnünk. Kérdés az, hogy hogyan tudjuk biztosítani az ellenőrzést. Hogyha kontingensekről van szó, és jelenleg ugye Marokkó kereskedelmi politikája nem mondható túl szigorúnak. Hiányzik tehát még az ellenőrzés néhány eleme, hogyha a kontingenseket növeljük, és még több paradicsomot fognak a piacra hozni, akkor ezt szabályozni kell, és évenkénti ellenőrzésekre van szükség. Még akkor is, hogyha ezt elfogadjuk, akkor is rendszeresen kell ezt ellenőriznünk, és erre vonatkozik a védelmi záradék. Vannak tehát olyan kérdések, amelyeket még meg kell válaszolnunk, és hogyha tényleg ismernénk a megállapodás pontos tartalmát, az jó lenne, hiszen hiányoznak még az erre vonatkozó információink. Kik dolgoznak például a mezőgazdaságban? Például dolgoznak-e nők, gyerekek? Az a felfogásom árnyjelentéstevőként, hogy szeretnénk ezt a megállapodást aláírni, meg is szeretnénk szavazni, de biztosítékokra van szükség azzal a célral, hogy a Marokkóval folytatott kereskedelmi politika javuljon, és ne kerüljünk rosszabb helyzetbe. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm, ezt le itt most zárnom, ezt megvitattuk. Azok, akik szeretek volna beszélni, azoknak volt lehetőségük. Bóvé úr nincs jelen, harmadszor vitattuk meg ezt a szakbizottságot, még gondolom, hogy minden érintett elmondhatta a megzéseit. Köszönöm ezeket a kommentárokat, úgy gondolom, hogy ideje tovább lépjünk. December 8-án kerül sor a döntések, pontosabban a módosítások határideje 9-e, 25-26, január 25-26-án lesz döntés. Most pedig tovább lépnénk a napirendben, és üdvözlöm Káldadegó biztos urat. Örülünk, hogy itt láthatjuk körünkben, és figyelembe véve, hogy jó néhány a témát e, már megvitattunk Demáté fő, főigazgató úrral tegnap e, az aktuális ügyek közül, ezért úgy gondolom, hogy most e, koncentráltan elnézést a figyelmüket kérném, mondja az elnök. I understand that the commission... Tiszta vagyok azzal, hogy a biztos szélesebb körű kereskedelmi politikai ügyekre fog koncentrálni, ezért felteszem, hogy említésre kerül a VTO jövője, a Dohai forduló, bizottság eh, eh, döntései a 2012-es munkaprogramról, a szabadkereskedelmi állam eh, megállapodásokról Japánnal, a beruházási megállapodások Kínával, a kereskedelmi eszközök reformja, és ha lehet, akkor az Indiával való kapcsolat helyzete, ez ugyanis ugye a szabadkereskedelmi megállapodás tekintetében és elég sírgős ügy. Köszönöm eh, biztos, hogy eljött, és örömmel meghallgatjuk a mondani valóját. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Nem volt könnyű az INTA titkárságával egyszer eh, egyeztetni ezt az időpontot, és köszönöm szépen, hogy figyelembe vették, hogy milyen kiszámíthatatlan a havi időbeosztáson Moreira úrnak is köszönetet szeretnék mondani. Ígérem, hogy ez még egyszer nem fordul elő, csak szeretném jelezni, hogy amikor a Brüsszelbe visszainduló járatomat törölték, akkor fegyverbe vágta magát a csapatom, és nagyon kemény szervezést igényelt, hogy betarthassam az elkötelezettségeimet. Évente kétszer látogatok el ide a szakbizottságba, és a folyamatban lévő ügyekről tájékoztatást adok. Most konkrétan a VTO több oldalú tárgyalásainak a terepét szeretném bemutatni, ami egy alapvető jelentőségű dolog. Legutóbb nem tudtunk méreható tárgyalást, vitát tartani a Dohai fordulóról, és néhány hét múlva majd vissza fogok emiatt térni önökhöz. 2011 fontos volt az EU kereskedelmi politika szempontjából. Új koreai lehetőségek merültek fel, lezártuk Ukrajnával a tárgyalásokat, és előkészítettük Oroszország WTO csatlakozását. 2012 ugyanolyan elfoglalt lesz, mint 2011, és 2010 volt. Az önök szakbizottsága még több elfoglaltságot kap majd e tekintetben, majd visszatérek erre az Európai Parlament akta hozzájárulását megadván, remélem, hogy elő készítettük a megállapodást, és hamarosan alá tudjuk majd írni aztán a GSP reform és hasonló jogalkotási kezdeményezések szerepelnek még a napi rendünkön. A komitológia jegyében az úgynevezett omnibus, illetve a befektetés védelmi és egyéb témák. A GSP-vel szeretnék röviden foglalkozni. A jelen bizottság mandátuma során nagyon korán megkezdődött a GSP előkészítése és már akkor is azt mondták, hogy későn tesszük a javaslatot a reformra. Most már ez mögöttünk van, és a kollégium jóváhagyását követően hat hónap elteltével már van némi hír ebben a témakörben, konstruktív módosításokat dolgozunk ki. Az órán van a szemem, és remélem, hogy 2012-ben majd utolérjük magunkat. A WTO összeegyeztethetőség bonyolult kérdéskör, és számos részletet kell még végig gondolni. Bizonyára emlékeznek, hogy az egyik első eszmecsere során itt a szakbizottságban hangsúlyoztam, hogy minél kisebb csúszást kell biztosítanunk a kereskedelmi tárgyalásokban, hogy a folyamatban lévő válságot kézben tudjuk tartani, és ki tudjunk lábalni. Méreható politikai aggályaim vannak, és a nagyobb hatékonyság érdekében szeretnénk előrelépni. Remélem, hogy a tájékoztatás ebben segít, amelyet rendszeresen megkapnak önök. És nyugtázom, jó értelemben véve a nagykereskedelmi ügyekben az előrelépést az önök segítségével például a Kolumbia, illetve Perui megállapodás kapcsán. A tanácsnak is be kell töltenie a maga szerepét, egyelőre még senkit nem hibáztatok, nyilván a Lisszaboni szerződés nyomán frissíteni kell a tevékenységeket, és az idő elteltével egyre gyakorlottabbak vagyunk ebben. Az együttdöntés és a hozzájárulási eljárás e tekintetben számottevő feladatot jelent. Intenzív, kiterjedt konzultációt követően minél előbb közös álláspontra törekszünk. További kezdeményezéseken dolgozunk. Jean-Luc Dömárti tegnap arról tájékoztatta önöket, hogy a dél-mediterrán térség országaival haladnak a tárgyalások, és a keleti fronton Grúziával, Moldovával szintén a legfontosabb ajánlásaink mentén és ezekkel az országokkal a mély és átfogó szabadkereskedelmi övezetekről kezdhetünk tárgyalásokat. És Örményország is előkészületben van. Japán szintén készülődik a felmérésünk eredményét követően, viszont egyelőre a japán térfélen pattog a labda, mert a nem vámjellegű akadályok leépítése rájuk vár. 2012-ben reméljük, hogy eredményes lesz majd a megkezdett előkészítési munka, és reméljük, hogy Kánával, illetve Szingapúrra különösen a jövő év első fél évében áttörést érünk majd el. Michel Barnier kollégámmal jövő hónapban rövidesen egy olyan EU eszközre teszünk javaslatot, amelynek az a célja, hogy a közbeszerzésekhez az európai cégek könnyebben hozzáférjenek külföldön. Az, az intézkedések célja, hogy kereskedelmi partnereink a közbeszerzési piacaikat megnyissák, előttünk, és a protekcionista intézkedéseket leépíti, leépítsék, és a szabadkereskedelmi, illetve beruházási megállapodásokat meg fogjuk kötni. Barózó elnökkel nemrégiben meghirdettük a vitát ebben a témában, hogy az EU hogyan tudja a védelmi eszközeit minden érintett számára konstruktívan alkalmazni. Egyesek azt mondják, hogy ami nem rossz, azt ne akarjuk megjavítani, valóban így van. Tehát a cél az, hogy az eszközeink megfelelően működjenek, és a mai rendkívüli kereskedelmi helyzetet tekintve viszont különleges megoldásokra van szükség. Ezeket dolgozzuk ki. Informálisan a TDI végfelhasználókkal felvette a stábom a kapcsolatot, és az ágazati szövetségekkel, importőrökkel, fogyasztói érdekképviseletekkel tartjuk a kapcsolatot, hogy megvitathassuk a javaslatainkat. Szeretnénk erősebb együttműködést a tanács és a parlament irányában is a célkitűzéseink között ezek is szerepelnek, és folyamatosan tájékoztatom majd önöket a fejleményekről, és hivatalos javaslatokat is elő fogok eh, terjeszteni a szabadkereskedelmi területen a jövő évben. Ami pedig a WTO tárgyalások jelenlegi menetét illeti nagyon nehézkesen haladnak, mert tulajdonképpen kátyúba jutottak a tárgyalások. És a nemzetközi kereskedelmi rend fenntartását veszélyezteti ez a padhelyzet. Szeretnénk arról gondoskodni, hogy mindenki betartsa a kereskedelmi rendelkezéseket, és az ezen a területen tett engedmények mindenki számára aggodalmakat vetnek fel. A szabályok legitimitása egységes szabályzatot és végrehajtást igényel a világkereskedelem kihívásainak fényében. Az Unió vezető szerepet vállalt ebben, a WTO tagokat a Dohai fordulóban eredményorientált megközelítésre ösztönözte. A többoldalú kereskedelmi rendszerhez liberalizálásra van szükség, illetve a WTO napirendjének, menetrendjének a betartását igényli ez. Barozó úr a hónap elején képviselte ezt az álláspontunkat, és egy nem hivatalos munkadokumentumot is küldött ennek a szakbizottságnak. A G20-as csúcs megerősítette a dohai mandátumot, és elismerte ugyanakkor, hogy az, a tárgyalások folytatásához friss lendületre van szükség. A honolulói forduló a G20-as kör után hasonló üzenetet fogalmazott meg. Tehát a megszokott eljárások nem fenntarthatók, ugyanakkor a nézőpont közössége nem elég ehhez. A WTO decemberi konferenciája meg kell, hogy tárgyalja majd ezeket a, az ügyeket, és a miniszterek operatív több oldalú kereskedelmi menetrendet kell, hogy elfogadjanak. És az előremutató úthoz az kell, hogy a VTO vezetése pragmatikus legyen, és a dohai mandátum alapján a korán elérhető eredményeket realizálja. És a tagok még akkor is előre kell, hogy lépjenek, hogyha a forduló lezárása egyelőre még késik. A legkevésbé fejlett országok esetében bármiféle korai aratási úti terv úgy hajtható végre, hogyha az együttműködés töretlen, és a hongkongi vámügyi megállapodásoknak, a szolgáltatások költségmentesítésének is érvényt kell, hogy tudjanak szerezni. A kedvezményes bánásmód a fejlődő országok előnyére egy másik kulcs prioritás. Ez nem egy öncélú EU illetve nem egy önérdekű EU megközelítés, hanem a világkereskedelmi forgalom ösztönzése, az egyszerűsítés, illetve a bürokrácia leépítése eh, mentén a célunk. És a WTO-nak biztosítania kell ezeket az eredményeket. A WTO-nak folytatnia kell a nem vámjellegű eh, akadályok leépítését és a konfliktus rendezés további fejlesztését így alakulhat eredményesebben a kereskedelem. Nem zéró összegű játékról van szó, hanem a tagjaink összességének előnyöket tartogat ez. Az átfogó kereskedelmi liberalizálás egyelőre még távolabbra illant, és ezért a piacra jutást kell előtérbe helyezni. A WTO tagok piacértékelése célzott kezdeményezésekkel szolgálhat, és kézzelfogható eredménnyel járhat majd az országoknak. A WTO hasonló kezdeményezéseket kell, hogy megvalósítson egyéb ágazatok terén is. Fel kell ismerni, hogy a jelenlegi multilaterális szabályok nem megfelelőek a globális kihívások fényében. Az energia, illetve az élelmiszerellátás, a verseny és a beruházás szabályozása terén ezek a problémák nem fognak maguktól megoldódni. És az Unió érvelése szerint a WTO-nak egy munkaprogramot kell alkotnia a globális gazdaságban, kezelendő ezeket a problémákat a jelenlegi WTO szabályzat egységesítése útján. És a dohai mandátumot ez természetesen nem írja felül. És a jövőre tekintve egyértelmű, hogy a kereskedelem legjelentősebb akadálya nem is a vámok rendszere, hanem az össze nem egyeztethető kereskedelmi szabályok rendszere. A globalizálódó gazdaságban az ellátási láncok töredezettsége jelenti a fő problémát. És minél több ország tartja be az egységes szabályzatot, például tíz éve Kína csatlakozása történelmi eredmény volt, és a multilaterális kereskedelmi kapcsolatok rendszere az olyan országok bevonásával, akiknek a gazdasága nem olyan régen még összeegyeztethetetlennek látszott, az ő bevonásuk nagyon előnyös az együttműködés számára. És persze a csatlakozási jegyzőkönyv aláírása nem jelenti a folyamat végét. Oroszország csatlakozása az eh, a WTO szervezetnek a hosszabb távú átalakításához vezet majd, mint ahogyan Kína csatlakozása is. Persze nem lesz ez mindig könnyű, nekünk itt Európában sem. Stratégiailag azonban a multilaterális kereskedelmi rendszer az egyetlen olyan eszköz, amely biztosítja, hogy mindenki méltányosan és folytatja a kereskedelmi tevékenységét most és a jövőben. Ezért fontos, hogy a plurilaterális megalapodások és a bilaterális megalapodások kiegészíthetik, de soha nem helyettesíthetik a multilaterális megalapodásokat. A, a forduló eh, jelentősége az, hogy eh, képesek legyünk a jelenlegi, eh, immár minden korábbinál teljesen mutatáros rendszerből igazán előnyt kovácsolni. Ahogy lassan eljön a miniszteri, miniszteri szintű csúcs, bizonyos kihívásokkal szembe kell néznünk méghozzá bátran Eh, ezek a problémák nem fogják megoldani saját magukat, nem fognak maguktól megoldódni. Mindenképpen szeretném újra felhasználni ezt a lehetőséget arra, hogy köszönetet mondjak az Interszak Bizottságnak, amiért kiváló együttműködést tanúsítottak az év folyamán velünk. Eh, jó lehet, majdnem három hónapig kevés volt, eh, viszonylag kevés volt a tevékenységünk nem nagyobb eh, félelmeim vannak az a kapcsolatban, hogy mi eh, vár ránk a jövőben. Mindenesetre eh, bízom abban, hogy önök is néhány új taggal bővülnek majd. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Mindannyian aggódunk, hogy a következő néhány hónapban mi fog következni. Érdekes, izgalmas időket élünk. Nos, koordinátorok a rendes sorrendben. Eh, szólalhatnak fel, aztán megkérem a eh, biztost, hogy válaszoljanak kérdésekre. Úgyhogy megkezdjük. If, if we start with um, uh, Mr. Kaspari. Kaspari úrnak adom meg a szót. Ja, lieber Robert, es gäbe... Igen, kedves Robert, nagyon sok mindenre kitérhetnék, de három dologra szeretnék koncentrálni. Az első ezek közül Japán. Biztos úr, várok még egy kicsit. Az első téma, amelyel kapcsolatosan kérdést szeretnék feltenni, Japán kérdése. Biztos úr említette a scoping gyakorlatot, és az aggodalom, amelynek már többször is hangot adtam, de még nem kaptam megfelelő választ rá, az Európai Parlament körülbelül két hónappal ezelőtt úgy döntött határozatában, hogy a tárgyalások felvétele előtt a japán részről is szükség lenne világos jelzésekre. Ezt a párbeszédet már régóta folytatjuk, de sajnos nem volt eddig eredményes. 27 különböző nehézséget állítottunk meg, amelyről tárgyalni kellene. És ezek a tárgyalások most egyelőre leálltak, mert az Európai Bizottság részéről, valamint Japán részről is a megfelelő szakértők nem tárgyalnak egymással, hanem először mindenki saját maga elvégzi a scoping gyakorlatokat hogyan biztosítaná, hogy mielőtt megállapodást kötnénk, világos jelek érkeznek Japán részről arra, hogy tényleg komolyan gondolják a piac megnyitását. A másik téma Oroszország belépése a WTO-ba. Ön is elment a WTO konferenciára, illetve kitért rá, hogy Oroszország csatlakozni kíván. Kérdésem, hogy milyen megállapodások vannak Oroszországgal, amelyek néhány év múlva hátrányosan érinthetnek bennünket. Mire gondolok? A WTO-hoz kíván Kína is csatlakozni, és legkésőbb 2016-ra kapna státuszt a világpiacon, de erre nincs e- előkészülve Kína megfelelőképpen, de mégis meg kellene adnunk számukra ezt a státuszt, és szerintem jól tettük volna, hogyha nem ígérjük ezt meg, akkor ön részér, ön szempontjából hogy gondolja, vannak-e ilyen hasonló veszélyek, hogy most úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő szabályozás lenne, de 5-6 év múlva már problémákba ütközünk, és esetleg már hátrányosan érintenének ezek a mostani megállapodások, vagy pedig meg van egyőződve arról, hogy a WTO-ba belépése Oroszországnak megfelelő döntés. Egy másik téma, az első másfél percről sajnos lemaradtam, úgyhogy lehet, hogy ezt akkor már elmondta, de a TEC és a transatlanti kapcsolatokról nem hallottam semmit. Az jövő heti amerikai EU konferenciával kapcsolatban, hiszen ön felelős a tekért is, és az elmúlt Strasburgi plenáris héten is beszélt ön erről, és meg is ígérte, hogy ezzel kapcsolatban az amerikai Egyesült Államokkal intenzíve párbeszédet fogunk folytatni, és mi konkrétan kértük, hogy a bizottságot arra, hogy az amerikaiakkal gondolkozzon el egy transatlanti megállapodásról, hiszen jelenleg különböző intézkedéseket hoztunk, illetve különböző intézkedéseket fontolgatunk a mi részünkről is, illetve amerikai részről is. Az a benyomásom, hogy nem egyeztettük előképpen ezeket a lépéseket, hiszen az amerikai lépéseknek lehet, hogy néhány éven belül negatív következményei lesznek Európában, illetve fordítva lát-e lehetőséget arra, hogy ezzel kapcsolatban egyeztessünk Amerikával? Bent. Bent. Dankeschön, Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Nekem négy kérdésem van más témákkal kapcsolatban is, mint Kaspari kollégámnak. Először is említette a a kereskedelmi különbségek eszközét, ami meglepett engem, hiszen 2010-ben a meghallgatáson azt mondta el ön, hogy ezen semmit nem kívánnak változtatni, különösen a válság idején nem, ha csak nem teszi ezt valami szükségesé. Kérdezem itt tehát, hogy mi a háttere a Trade Defense instruments kapcsolatos viták folytatásának vannak-e itt új fejlemények? Nem lenne-e jobb esetleg, hogyha erről idejében tudnánk egyeztetni, és nem érne minket meglepetésként az ön új álláspontja? Ezzel kapcsolatosan egy kicsit el is bizonytalaníthatja a kereskedelmi helyzetet, hogyha az eddig meglehetősen biztonságos megállapodásokat megkérdőjeleznénk. Másodszor a dohai helyzetről beszámolt, ahol nem indulhatunk ki abból, hogy nagy előrelépések történtek. Nem lenne -e jó, hogyha új stratégiai dokumentumot terjesztene be a bizottság, amelyet velünk is egyeztetne, és így közös stratégiát tudnánk kialakítani regionális és kétoldali lépések megtételére. Harmadszor biztos úr szólt arról, rendben, Doha ahogy ön elmondta, hallhattuk a mostani helyzetet, de kérdés, hogy a bizottság új stratégiai dokumentumot fog-e előterjeszteni a jövőben, ahol Dohával kapcsolatban megváltoztatjuk a pozíciónkat, és a többoldali vagy kétoldali regionális megállapodásokat helyezzük központba, és ehhez közös sztenderdeket dolgozunk ki. A harmadik kérdésem biztos úr utalt rá, hogy kelet-európai országoknak kellene erősebb ösztönzést adni a megállapodásokra a kereskedelem területén. Itt arról is van szó, hogy egyesek nem tartják be az ILO megállapodásokat. Például a negyedik kérdés egy kicsit túlmegy az önök által elmondottakon. A következő hónapban a bizottság előkészít egy új véleményt az állami pályázatokról, illetve harmadik államokkal kapcsolatban milyen irányba lépnének itt tovább? Köszönöm. Uh, next is uh, present is... Helmut Schulznak adom meg a szót. Thank you, Chairman. Köszönöm, ennek úr. Biztos úr, be kell vallanom, hogy nagy benyomást tett rám az ön uh, beszéde a multilaterális dimenzióról a nemzetközi kereskedelem terén mi szerint egyfajta új irányvonal van, és eh, fel kell ismernünk, hogy az egész nemzetközi kereskedelmi rendszer eh, forró kockán. És ebben az értelemben arra kérném meg Önt, hogy a közelgő Genfi miniszteri értekezlet fényében mi a bizottság tényleges eh, álláspontja a megállapodása kapcsolatban megalapítás, megalapodás kialakításával kapcsolatban hogy lehet az összes részevő fejében ezt a tudatosságot kialakítani? Hol tudunk kompromisszumokat találni? Például október 31-én volt egy eszmecsere néhány fejlődő országgal, és eh, a WTO elég egy javaslatot akartak beterjeszteni a pénzügyi ágazatra vonatkozóan és további új területekre beszéltek, amelyeket be kéne vonnunk, és úgy tűnik, hogy az EU képviselő ebben a körben nem osztotta az a fejlődő országoknak ezt az álláspontját, meg tudják ezt erősíteni, és egyetértenek -e ezzel az állásponttal, vagy úgy látják-e, hogy valóban van egy kihívás, hogy rá kell térni az IPR kérdésekre, a beruházási kérdésekre, a hosszú távú a nemzetközi kereskedelmi rendszer hosszú távú kihívására is lassan-lassan. Másrészt azt szeretném megkérdezni, hogy eh, a hosszú távú és kumulatív eh, hatásai mik lesznek a szabad kereskedelmi megállapodásoknak általában. Nagyon eh, azt látjuk, hogy az Európai Bizottság olyan tevékenyen serénykedik bizonyos szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán, nem említette a keleti partnerség országait, de még mielőtt belemegyünk ebbe a bilaterális vagy biregionális megközelítésbe, előtte nem kellene egy hatástanulmányt készíteni, felmérni a hosszú távú hatásait ezeknek a két oldalú megállapodásoknak, hogyan hatnak ezek konkrétan az Európai Unió gazdasági társadalmi viszonyaira, illetve a, a megállapodásban partnerünké váló országok gazdaságára megállapodására. Azt szerintem mezőgazdaság, amely a, az EU kis és közepes gazdálkodóit érinti. Az Európai Bizottság foglalkozik -e az európai gazdálkodókra való kumulatív hatásokról, kal, Eh, ha már ilyen sok eh, két megállapodást írunk alá egyszerre, ezeknek az összesített hatása mi lesz? Aztán, hogyha belépünk például, eh, belép, megkötjük a Mercosur megalapodást, és ezt a közeljövőben aktiváljuk, akkor ez mit fog jelenteni ezeknek az országoknak, a termelőinek az, ha gyakorlatilag ezeknek a, a európai termékeknek a, egyszerűen a versenytársaivá válnak Argentinára vagy Brazíliára gondolok például a, a szójatermelésre, ahol a, ugye a szójatermelés kimeríti a talajt évtizedekre. És végül lehet, hogy ez egy konkrét német kérdés, de hallották-e azt, hogy a német kormány beruházási megalapítást, megalapodást akart kötni eh, Irakkal, de lehet, hogy már is bejelentették, hogy ezt megkötik. Hogyan illeszkedik ez bele az Európai Unió eh, általános eh, felelősségeinek rendszerében? Elnök, köszönöm szépen. Williamnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm a biztosnak, hogy megjelent a körünkben, és Sajnálom, hogy lemaradtam az egyébként nagyon ragyogó és elmés megjegyzéseiről. Azonban van itt egy kérdés, ami az EU-India szabadkereskedelmi megalapodásokra vonatkozik, e, mégpedig a hozzáférési kérdésekre van szó. Lesznek, kellenek-e kvóták? A kvótákra vonatkozó előírásokat ejtették e hiszen ez az egyik pegyka, amiről lehet hallani, hogy ennek megfelelően nem lesz egyáltalán semmiféle kvóta és ezt nem hozzátenném ehhez, hogy ez a kérdés nagy eh, aggály az összes eh, szavazóm számára, függetlenül a politikai álláspontjuktól. Elnézést. EU, India. Eh, elmondjam még egyszer? EU, India. Kvóták elnök. Koordinátorként ugye Pakisztán és India eh, a mentesítése kapcsolatban eh, ejtette a vétóját. Eh, gondolják, hogy esetleg újra kell gondolni ezt az ügyet, vagy van lehetőségünk arra, hogy végigvigyük. Gondolják-e, hogy ez a javaslat változtatásra szorul? és eh, Daniel Oroszországgal kapcsolatos eh, álláspontjára is eh, hivatkoznék. hogy az amerikaiak kiadtak egy jelentést arról, hogy Kína, hogy teljesíti a WTO-s kötelezettségeit. Gondolják, hogy az EU megcsinálja ugyanezt majd, amikor az oroszok teljesítményérét kell átvilágítani? Évről évre nyilván meg kell nézni, hogy a WTO-s kötelezettségeket hogy teljesítik. Vannak ilyen tervek? Thank you very much, uh, for all these... Uh, Köszönöm szépen mindezeket az ösztönző kérdéseket, izgalmas kérdések ezek. És ráadásul vicces a dolog, de tényleg így gondolom, hogy ezek inspiráló kérdések voltak. Először is Kaspar a Japánnal kapcsolatban. Egyetértek abban a nézetében, függetlenül attól, hogy a tárgyalás a magas szintű csoportban, vagy a scoping eh, gyakorlata foglalkozó csoport szintjén folyik. Nos, nem fogjuk megkezdeni a tagyalásokat addig, amíg előzetes eh, engedményeket nem tesznek néhány meglévő nem vámtarifa jellegű akadály eh, kapcsán, mert máskülönben időt veszítünk, és nincs vesztegetni való időnk, túl sok munkánk van, és lépnünk kell, még mielőtt tárgyalásokat elkezdjük. Ez egyértelmű. Az összes többi dolog kevésbé fontos, mint ez de egyértelmű, hogy engedményeket tenniük most. És hogyha engedményeket tesznek, utána megkezdjük a tagyalásokat. Hogy is mondjam, demonstrálniuk kell, hogy valóban komolyan veszik azt, hogy esetleg megállapodást kötünk. Másodszorban Oroszország kapcsán. Először is Oroszország piacgazdaság, ezzel nincsen kérdés ez már kialakult Oroszországban, és e, ez a piacgazdasági státuszt, ezt politikai alapon kapta meg Oroszország, nem olyan rettenetesen nagyon régen, 10-15 éve. Nos, elég sok időt bele e, fektettünk az orosz tárgyalásokba. Nyilván tudják, hogy különböző stációi vannak ennek, Eh, több oldalú, eh, két oldalú megalapodások, több oldalú megalapodások, és mi voltunk az utolsók, akik még mindig kitartottunk. Az egyik utolsó érintett, aki megalapodott, és az volt a véleményünk, hogy nem eh, elegendő a teljesítményük, például az SPS-szel kapcsolatban, és a gépjármű piac tekintetében. Csak és csak néhányat említenék, talán a fontosabbak közül. Úgy gondolom, hogy az SPS-szel kapcsolatban most már jó megalapodást értünk el, olyat, amelyet gyakorlatban is meg lehet valósítani, és elég fontos, és ne is felejtsük el, hogy az hogy Oroszország e, e, élelmiszerének egyharmadát az Európai Unióból importálja, tehát e, az egyik fő zöldség és hús exportőr vagyunk Oroszországba, és úgy gondolom, hogy itt az SPS kezelésére elég jó rendszerünk van, de nyilván emlékszünk a nem régiben fölmerült nehézségekre. Az autógyártásban ugyancsak belemetnénk a részletekbe, de azt hiszem, hogy jelentősen korlátoztuk azt a hatást, amelyet az oroszok által tervezett a támogatási rendszer jelentett volna, és sikerült ezt olyan módon kezelnünk, hogy az jogilag kötelező erejű, tehát explicit módon szerepel a szövegben. Ezen kívül a megállapodásban szerepel az a biztosíték, hogy, hogy a TRIMS 2 végéig amely 2018-ig él, már olyan helyzetben leszünk, hogy ugyanolyan mennyiségű alkatrészt és komponens tudunk exportálni, mint az oroszok, és ha nem, akkor hát a tarifa lemegy a nullás szintre. És biztosíthatom, hogy ezek rettenetesen kemény tárgyalások voltak. És nem csak kereskedelmi, nem csak gazdasági tárgyalások voltak, de sikerült ezt elérni. Egyúttal ez lehetővé tette a Grúziával való megalapodást is erre is megvisszatérek. Tehát jelentős szerepet játszhatunk abban, hogy ez a megalapodás megszületett, és úgy gondolom, hogy ez egy jó megalapodás. Az, hogy tíz év múlva parlamenti képviselőknek lesz ezzel kapcsolatban megjegyzése, vagy nem, nem tudom, nem, azt sem tudom, hogy én emlékszek-e még akkor erre, de minden esetre ez egy jó megállapodás. Nem ideális, nem eszményi, de a körményeket félembe véve úgy gondolom, hogy ez az egyik legjobb megalapodás, amit meg sikerült kötni. Nos, ami a teket illeti, ez elég jó megy. Az Egyesült Államok is így értékelte ezt a dolgot megvannak az elfogadott eh, befektetési elvek, az elektronikus egészségügyi eh, témát is említhetném. Eh, maga biztosan mondhatom, de legalábbis remélem nagyon határozottan, hogy az egészséges, ez a biztonságos szállítás is meg fog születni, a konténerek nyilvántartását az Egyesült Államokban, stb. stb. Tehát mindez jó irányba megy. Ezzel kapcsolatban a jövő heti értekezlet alkalmában születni fog egy javaslat, hogy legyen egy úgynevezett reflection group, egy olyan csoport, amely átgondolja, hogy hogyan lehet intenzifikálni, intenzívebbé tenni az óceánon átnyúló úgymond közös piacot. Ez fontos kezdeményezés lehet, és nyilván vissza fogok térni a parlamentbe, hogy hogy megbeszéljük, hogy mi lehet a leghasznosabb, legrealisztikusabb input. Nyilván nem fog egyszerre minden tarifa, vámtarifa eltűnni, nem fog ez egyszerre hirtelen óriási kiadással lenni az összes kereskedelmi politikánkra, azonban úgy gondolom, hogy tudunk tenni ezt-azt és nyilván eh, mind a, az óceán mindkét oldalán vannak megfontolások, de a javaslat ott lesz az asztalon. Lange úr válaszként. Ön meglepődött az a kapcsolatban, amit én a TDI-vel kapcsolatban TDI-ről mondtam. Nos, a véleményem alapvetően nem változott, azonban a mandátum része ez, és ezért szeretném ezt a vitát beindítani, elindítani a gazdasági közösséggel és az Európai Parlamenttel is. hogyan lehet a TDI rendszert továbbfejleszteni. Azonban ezzel kapcsolatban még szükség van arra, hogy engem meggyőzzenek. Nem gondolom, hogy ez égetően fontosak ugyan pillanatban. Nyitva vagyok a vitára, és át lehetne beszélni, hogyha hogy, hogy esetleg születnek olyan javaslatok, jó javaslatok, amelyeket meg lehet fontolni. Nem arról van szó, hogy megváltozott volna a véleményem, de benne van ez a mandátumban, mandátumomban, ezért ezt eh, a, nemzet, a gazdasági közösség és a parlament elé kell terjesztenem, aztán meglátjuk, hogy majd hogy haladunk. Ami Dohát illeti, nem fogom megismételni azt, amit már elmondtam, de úgy értem, hogy a kérdés az volt, hogy eh, nem kellene egy regionális vagy plurilaterális megközelítésre átvenni. Nem gondolom. Őszintén szóval, hogy ezt meg kéne tennünk. Az világos, hogy az Egyesült Államok kezdeményezte ezt a csendes óceánon keresztül nyúló kezdeményezést, de hogyha tényleg valami mérhatót és átfogót szeretnének tenni, akkor ez nem lesz egyszerű. Ez egyértelmű, és akkor attól kezdve persze az ő feladatok lesz, hogy politikailag hogyan vízik el ezt a politikai elemzést. De úgy gondolom, hogy gyümölcsöző alternatívát jelenthet a regionális megközelítéshez képest a plurilaterális, plurilaterális megközelítés Ugye volt olyan kísérlet, hogy, hogy az asean régióként kezeljük, nem működött, vissza kellett térni a bilaterális oldalú megállapodásokhoz az egyes ASEAN tagállamokkal, akik maguk is eh, tisztában vannak azzal, hogy mik a nehézségei a regionális megközelítésnek, ezeknek az országoknak a fejlettségi szintje, ezeknek a gazdaságoknak a szemben fejlettségi szintje meglehetősen eltérő, és nagyon nagy eltérések vannak Ázsiának, eh, illetve az ASEAN-nak ezen tagállamai között. Tehát úgy gondolom, hogy nincs olyan eh, egy ilyen ruha, amit mindenkire rá lehet húzni. Ebben az összefüggésben sem lehetséges ez, és úgy gondolom, hogy eh, Doha továbbra is a lehető legjobb megállapodás, amit meg lehet kötni. Nem arról van szó, hogy rugalmatlan lennék, vagy mereven gondolkodnék, de nem látok jobb alternatívát. A nagy probléma az, hogy az amerikaiak nem e, győződtek meg ugyanennek a valóság tartalmáról, nem látják így. E, Nemrégiben készült egy e, tanulmány, egy igen nagy tiszteletnek őrendő intézmény részéről, hogy mi lehet a doai tárgyalások kimenete, és a Peterson intézet ezt az Egyesült Államokban nagyon nagy pecsét, nagyon tartják ezt az intézményt. Egészen máshogy látta ezt az, ügy, ezt az ügyet. Nyilván ezt érdemes lenne megvitatni, akár a parlamentben is, mert az egyes érveket akkor szembe lehetne egymással állítani. Nos, úgy gondolom, hogy a DOA a legjobb megoldás két szempontból is. Egyrészt, ha az összes eh, új vitát, amely fölmerül az energiával, a versenyel, befektetéssel, élelmezés biztonsága kapcsolatban, vagy Sul úr még említette a pénzügyi szabályozást is, jó lehet, az szerintem a legbonyolultabb. Ezekhez először le kell zárnunk a dohai tárgyalásokat. Az az elképzelés, hogy egyszerűen átlépünk a következő stációra, annélkül, hogy megoldanánk az előzőket, ez nem működik ez eh, blokkolja az olyan eh, szektorális ágazati megállapodásokat, mint a GPA vagy a többi. Ez egy, eh, ez egy olyan kő itt, amit ha nem rúgunk félre, nem oldjuk meg ezt a problémát, akkor ebben bizony föl fogunk bukni. A második összefüggés azt látom, hogy, a, hogy, hogy jön a következő új generációs protekcionizmus, amely meggyőződésem szerint nagyon veszélyes a világkereskedelmi rendszerre számára. A a beruházási tőke maximálási törekvések, a nemzeti tartalomra vonatkozó rendelkezések, a kutatásfejlesztés e, erőszakos áthelyezése. Úgy gondolom, hogy itt szükség van egy nemzetközi kereskedelmi rendszerre, ahol megfelelő döntéshozatali eljárás van. Úgyhogy egyáltalán nem rugaszkodok el ettől a, az elemzéstől, azonban meg kell győznünk a többieket is. Ezért remélem, hogy talán egy éven belül jobb esélyünk lesz ennek megtételére. Meggyőződésem azonban az, hogy az európai eh, helyzet felmérés, eh, az európai elemzés a helyes. Eh, úgy gondolom, hogy Barozónak nem volt könnyű dolga, hogy ezt a g 20 es találkozó alkalmával megvédje, de megtett mindent, amit tudott. A megszövegezés az rendben van. Azonban a megszövegezés a szöveg csak annyit ért, amennyi meg, annyit ér, amennyi megvalósul belőle. És hogyha ugyanez lesz a probléma, mint eh, az egész tavaly évben volt, hogy igen, nagyon szép nyilatkozatok születtek a G20 alkalmával, aztán a minisztériumon találkoznak, és egyáltalán nincsen semmiféle mandatumot arra, hogy bármit is tegyenek. Nos, attól tartok, hogy ez fölmerülhet Genfben is eh, december második hetében. Azonban ez nem a mi eh, hibánk, egyébként nagyon keményen dolgoztunk, meg kell győznünk, meg kell próbálnunk győ, meggyőzni az Egyesült Államokat. Igazán ez a probléma. Ez aztán világos, nem? Ami Grúziát illeti. Nincs összefüggés a között, hogy a tárgyalásokat megkezdenénk eh, Grúziával, és a között, hogy eh, eh, Oroszország belép a WTO-ba. Végső soron konstruktívak voltak, Eh, az, mi az eh, ILO eh, szabványokra hivatkozunk, és világosan megmondtunk, megmondtuk, néhány nappal ezelőtt is találkoztam a gazdasági miniszterrel, a grúz, grúz miniszterrel, és a következő héten a grúz miniszterelnökkel fogok találkozni, hogy ezeket a feltételeket teljesíteniük kell. Nagyon nagy előrelépésekre került sor Grúziában is és Moldovában is de az előfeltételeket, amelyeket megszoktunk, teljesíteni kell, és ők azt mondják, hogy a következő hetekben ezt megteszik, úgyhogy meglátjuk. Nagyon világos programjuk van, <clears throat> ütemezésük is, amely elvben átfut majd a e, parlamenten is. Ez nyilván nem lesz benne a dossziéban külön, de enélkül nem érdemes elkezdeni. Jobb egy héttel vagy hónappal később kezdeni, és masszív alapokra építeni, mint fordítva járni. Ami a beszerzés ügyeket illeti, közbeszerzést úgy gondolom, hogy a következő hetekben ez is elkezdődhet. Ha egy harmadik ország a közbeszerzési piacát eh, az EU cégek Nos, eh, itt a bizottságnak van fontos szerepe, és nem a tagállamok fognak dönteni. Az egyetlen jó megközelítés az, hogy ki kell alakítani az európai eh, bírósági döntéshozási gyakorlatot ezzel kapcsolatban. Tehát ez a közös javaslat, amelyben Mise Bányi is részt vett, ezt az irányt határozza meg. I um, uh, answered uh... Schulz úr azt hiszem, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszerről elmondtam a gondolataimat, és ami a konkrét pénzügyi szabályokra vonatkozó kérdést illeti, nekem személy szerint ezzel kapcsolatban nincsen kifogásom. A pénzügyi szabályok egyértelműen visszahatnak a világgazdaság működésére és úgy gondolom, hogy nagyon kicsi ennek a megalapozottsága, hogy a WTO-ban erről tárgyaljunk, de én nem ellenzem. Ez egy olyan politikai kérdés, amire előbb-utóbb majd választ kell találni, illetve felülről megszülethet a megoldás. És a WTO is megközelítheti ezeket az ügyeket. Ezek kereskedelemmel is kapcsolatosak, és persze itt minden mindennel összefügg, ez az egyik probléma. A WTO mandátumának a kibővítése szükséges lesz. Mert egy sor olyan téma van, ami rendkívül releváns a kereskedelmi ügyekben. Aztán a kétoldalú megállapodásokat tekintve, amikor ezeket letárgyaljuk, akkor nyilvánvalóan készül egy hatásvizsgálat, egy hatástanulmány, és a Mercosur esetében is így alakulnak az egyeztetések. És a hazai termelők, a szójabab termelők, illetve a hús előállítók számára ezek fontos ügyek, de nem csak a Mercosur piacával tárgyalunk, hanem a Mercosuron kívül, amely egyébként exportál világméretekben, és egyre többet közel-keletre és Ázsiába. És számunkra is így néz ki a helyzetkép, tehát ezért van miről tárgyalnunk. De az igazi probléma az a legfelső szegmens, hogy így fogalmazzak. Tehát Európa számukra e- ebben a szegmensben fontos, de egyébként az egész világ is az. Tehát nem valószínű, hogy a Mercosur útvonalát, működését változtatná bármilyen értelemben ez a kétoldalú e, egyezmény. Ők saját útjukon haladnak, és nyilván az Unió ebből kiveheti a maga részét, de nem arról van szó, hogy a Mercosur gazdáit olyan irányba tolnánk előre, ami számukra hátrányos, hanem inkább azt mondom, hogy ez egyfajta rövidítése az eljárásnak. Aztán az iraki beruházási megállapodás, amennyiben ez megszületik, illetve reálissá válik, meg fogjuk vizsgálni az új Lisszaboni szerződésnek megfelelő hatásköröknek megfelelően. Tudom, hogy a beruházási, befektetési csomagról nincs még megállapodás. És ez a csomag a gyakorlati politika nyelvére fordítja le a Lisszaboni szerződés rendelkezéseit. És nem azért nem vagyunk illetékesek, mert nem született még meg a csomag, tehát ez két külön dolog. Oda kell figyelni, hogy milyen megállapodást kötünk bármelyik országot, tetszőleges országgal. Dartmouth természetesen lesznek kvóták az ön kérdésére válaszolva, de nem annyira egyszerű a kérdés, hogy korlátlanul megnyitjuk-e a piacot. Nyilvánvalóan nem nyitjuk meg korlátlanul. Aztán Sturdy úr Pakisztán ügyében. India megszüntette, illetve ö, visszavonta a kifogásait, de más országok továbbra is ellenzik. Ki fogjuk értékelni ennek az egésznek a végeredményét, mert tisztában vagyunk azzal, hogy könnyen lehet, hogy ami marad a végén, az már nem lesz elég, nem lesz elég komoly, elég jelentős. Tehát itt ezt meg kell ítélnünk majd. Hát senki sem ellenzi, majd egy adott szakaszban, csak amit már senki nem ellenez, az mennyit ér? Így merül fel majd a kérdés. Ezt kell majd tisztáznunk a következő hetek során. Oroszország ügyében pedig azt gondolom, hogy már választottam. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Négy hozzászóló van, David Martin, George Csutez, Peter Stasny, és Saik Kamal. Elnézést, még, még annyit szeretnék hozzátenni, hogy 12.30-kor az elefant Csont partni, parti elnökkel kell ebédelnem, tehát 12.25-kor el kell odaindulnom. Akkor a négy hozzászólónak adom át, sőt, Daniellel öt hozzászólónak, a szót, lezárom a listát, és kezdjük David Mártinnal. Köszönöm, elnök úr. Röviden, csak megismételném, amit mások már elmondtak, hogy üdvözlendőnek tartjuk a bizottság együttműködését és a szolgálatok együttműködését, mert a különböző dossziék egész más attitűd mellett haladnak előre, tehát ez üdvözlendő. Két kérdésem van. Grúzia az első ez korábban már elhangzott. Tehát nem csak arról van szó, hogy bővíteni kell a kapcsolatokat, hanem GSP plusz már is működik, illetve a világméretű szakszervezeti mozgalom agályokat fejezett ki a grúz szakszervezet korlátozások miatt. Igyekeznek elvenni a kedvüket, úgymond, és ez még finom megfogalmazás a szakszervezeti érdekképviselettől százezerrel csökkent a szakszervezetek tagsága. És tudjuk, hogy az Amerikai Szakszervezeti Szövetség ezt felvetette, az amerikai kormánynál vizsgálatot indítottak az amerikai grúz kereskedelmi preferencia rendszerben, és az ETUC pedig önökkel vizsgálja ezt a kérdést. Valóban indokolt vizsgálatot nyitni, indítani, és az erről szóló levél, mely a részben egyébként egyetértek, illetve említett, hogy a GSP az nem erre összpontosított, és a GSP megfelelő magatartást is előtérbe kell, hogy helyezzen, és hogyha egy ország ennek nem felel meg, akkor a helyzet javítására kell kötelezni, felszólítani, és aztán egy erre vonatkozó vizsgálat, az nem feltétlenül a kedvezményeknek a visszavonását kell, hogy eredményezze, de a grúz hatóságok figyelmét felhívja ennek a fontosságára. A második, még rövidebb kérdésem, illetve észrevételem, az, hogy meghallgattam azt, amit a regionális csoportosulásokról mondott, az arab tavasz nyomán bennem kérdés, hogy kezeljük-e őket, vagy kezelhetjük-e egy regionális csoportosulásként. nem tudom, hogy célszerű-e esetleg, hogy egy észak-afrikai tárgyaló országcsoport alakuljon belőlük a saját érdekükben és a miénkben. George. Köszönöm. Biztos úr, a partnerségi jegyzőkönyvről szeretnék szólni az EU-üzbegisztáni viszonylatban. A, az Európai Bizottság éppen ma szavazott erről a jegyzőkönyvről, valószínűleg ön is tudja. Ez egy időközi jelentés volt tulajdonképpen, és a szakbizottságunk az egyetértését csak akkor adja meg, amikor az ILO látogatás ellenőrizte a gyermekmunka helyzetét Üzbegisztánban. Tehát az Európai Bizottság szempontjából kérdezem most, hogy a szakbizottsági szavazást követően az üzbegisztáni fejlemények lehetőséget hogy látja? Mi lesz a következő lépés? Szájed. Köszönöm. A Kaspari úrnak adott EU-Japán kapcsolatokról szóló válaszra térnék vissza. A japánok tudják-e, hogy mi lenne az előfeltétel a tárgyalások megindításának, mert 27 nem típusú akadályról beszélünk, és a parlament álláspontja világos. Azt mondjuk-e komolyan, hogy mind a 27 nem vám tarifa jellegű korlátot el kell az útból távolítani, mielőtt tárgyalnánk. Tehát a kérdésem az, hogy felhívták-e világosan a figyelmüket arra, hogy konkrétan miről van szó, vagy pedig egyelőre még csak elbeszélünk egymás mellett. Az eu szingapor viszonylatban mint hogyha zöggenőmentesen haladnának az ügyek, tehát nem sok vitás pont van, viszont Londonból, a pénzügyi ö, szektorból kapok olyan visszajelzést, hogy mint hogyha a háttérbe szorultak volna. És azon gondolkodnak, hogy az USA nem ére el kedvezőbb megállapodást, és mi pedig, mint hogyha nem figyelnénk oda erre az irányra. És aztán egész röviden Japánról. Milyen nyomás nehezedik a TPP tárgyalásokra? Nem aggódik ez úgyben, hogy hogyan érjük utol majd magunkat, illetve ahogy a többiek eljárása hogyan alakul. Köszönöm, Péter. Köszönöm. Két rövid kérdés a biztos úrhoz. Az egyik Tájvánnal kapcsolatos. Úgy tudom, hogy két hete jártak ott, és van-e valamiféle kereskedelmi előrelépés, megállapodás felé vezető fejlemény Tajvannal. A másik pedig Ukrajna, ami potenciálisan egy nagy felvevő piac, illetve az autóipar számára is komoly lehetőségek mutatkoznak Dél-Koreában. És jelenleg folynak a tárgyalások, valamiféle 20%-os európai autóimportról folynak ezek az egyeztetések, ami 5 év elteltével 25% lehetne, és ez is nagyon jelentős, úgy, mint Ukrajna esetében 80-90%-kal kellene ebben részesednünk, és van-e erre valamiféle előzmény vagy háttér, mi az oroszok álláspontja kvótákat tekintve, tehát ez ügyben egy kis részletet szeretnék megtudni. Az utolsó kérdést ismételje meg, legyen szíves, mondja biztos tehát az EU-Ukrajna kereskedelmi megállapodást tekintve van egyfajta védzáradék, ami 20%-os autóimport kvótát határoz meg, és ez 5 év elteltével 25%-ra emelkedne mert számomra ez zavarba ejtő, mert nagyon hosszú idő. Ez jó lenne Korea számára, ezt akartam mondani, de nem egy szomszédos állam alakulat számára, mint az EU. Tehát most 20% és 5 év múlva 25, az egy kicsit nekem alacsonynak hangzik. Daniel? Remélem, biztos úr hogy nem azért helyettesíti ön a munkaebéden a bizottság elnökét, mert ő máshol az eurókötvényeket szeretné ismét népszerűsíteni. Kínát, Brazíliát szeretném megemlíteni az észrevételemben, mert ők az Európai Uniós vállalkozások elé furcsa importkorlátozásokat gördítenek, és a Brazíliába irányuló befektetések, beruházások tervét át kell gondolni. Az importok, importforgalom elégtelensége miatt megéri egyáltalán beruházni ilyen importkilátások mellett. Hogyha Brazíliával a, egyszerűen a számok szintjén nem működnek a kapcsolatok, akkor nincsen kellő oka annak, hogy beruházunk. Folynak el tárgyalások, várhatóan mire vezetnek. Érdemes-e a Mercosur együttműködésről tárgyalni, hogy alakul a két félnek a viszonya? Köszönöm. Én magam is egy rövid kérdést szeretnék feltenni. A biztosok egymás közötti egyeztetésében van-e valamiféle kereszt ösztönzési hatás? Mert Kínával például 25 szerződés forog veszélyben bizonyos repülési, illetve repülőgépekkel kapcsolatos normák miatt, vagy amiatt, hogy nem hajlandók megfizetni a frissen bevezetett adókat az Európai Unióval való kereskedelmi kapcsolatokban. Tehát van-e szó erről a biztosok között? ami először is Grúziát, illetve GSP-t illeti. Írtam egy levelet, amelyben leszögeztem, hogy vizsgálatot nem eh, helyezünk kilátásba. Úgy gondolom, hogy a tárgyalások keretében célszerű tisztázni ezeket az ügyeket, és annak közvetettebb a hatása, és jobb, hogyha várunk addig, ameddig a parlamenti szavazás meg nem történt a releváns ILO, hogy is mondhatjuk, ILO egyezmény ratifikálásával kapcsolatban. Tehát az ILO egyezménynek a végrehajtása a tét. Természetesen nem veszítjük szem elől ezt az ügyet. És a Grúziával folytatott tárgyalások az ukrán, ukrán tárgyalásokhoz hasonlóan alakulnak. Tehát az Európai Uniós joganyaghoz való jelentős közeledés a feltétel. Ami a regionális megközelítést illeti az arab tavasz nyomán, nem gondolom, hogy ez működhet ebben a formában. Mert hogyha a tárgyalások során arra jutunk, hogy egy regionális megközelítés indokolt, akkor ez meg is valósulhat, de hát óriásiak a különbségek, amikor az alapvető jogok védelme kerül szóba ezekben az országokban, akkor messze nem azonos a helyzetük. Tehát most még túl korai lenne, úgy gondolom. De természetesen az életünket egyszerűbbé, könnyebbé tenni, hogyha ezt meg tudnánk valósítani, és a parlament is elősegítheti ezt a Marokkóval való megállapodás keretében. Például ez is segítene. Jó elképzelés lenne. Nyilvánvalóan többért cserébe mi is többet kínálhatunk. De nem szabad, hogy ez úgy valósuljon meg, hogy kevesebbért többet kínálunk. Gondolom, hogy értik, mire gondolok. Aztán ami Kutas úrnak az észrevételét illeti, egyetértek az Európai Parlament szavazásának az eredményével, és mi is ezt az irányvonalat követjük Üzbegisztán viszonylatában. Az ILO missziót fogadniuk kell, ez egyértelmű. Kamál úr, arra kérdezetre, hogy mind a 27 nem vámtípusú akadályt meg kell -e szüntetniük előfeltételként. Ez nem lenne észszerűen elvárható, de valamiféle készséget kell mutatnia a japán partnernek, hogy egyáltalán a nyitottság megvan bennük. És nem arról van szó, hogy mi ezt nem tettük volna világossá, hanem most nekik kell reagálni, ami pedig a TPP-t illeti. Most nem térnék vissza ennek a részleteire, erről volt már szó, de ez a következő hónapokban nem jut nyugvópontra, mert ugyanazok a problémák merülnek fel ott is, mint nálunk, sőt a mezőgazdaságban még erősebben, mint nálunk, tehát nem ez a probléma. Aztán a Szingapur, illetve pénzügyi szolgáltatások ügye a szingapúri partneremmel szerveztem egy egyeztetést Genfben, az ottani rendezvény margóján, és a pénzügyi szolgáltatások az egyik téma. Egységes bánásmódot kérünk, ugyanazt, mint amit az USA-nak biztosítanak, és ezt nem lesz könnyű elérni. De ez az én álláspontom, irányvonalam ebben a kérdésben. Aztán Tájvan ügye. Jelen pillanatban nem tervezzük tárgyalások indítását az FDA-val kapcsolatban, illetve a szabadkereskedelmi megállapodás ügyében. Ez akkor változhat, hogyha Taiwan másokkal szabadkereskedelmi egyezményeket köt. De azt gondoljuk, hogy nem mi legyünk az első fecske. A tárgyalás portfóliónk Kínával egy csomagban tekintendő, és nagyon nehéz, hogy így fogalmazok. Ettől külön választani Tájván ügyét, tehát a, ez a nagy összkép része. Úgy tűnik, hogy a következő, nem is úgy fogalmaznék, hogy rövid értesítés mellett, hanem hamarosan szabadkereskedelmi megállapodások kezdődnek Tajvannál, tehát ennek elleni okát sem látjuk. Csak egyelőre még nem alakultak ki a részletek. Ukrajna ügyében nincsen igazából autóimport kvóta, de a védzáradék az más, mert a korábbi piaci részesedés Európának, az Uniónak az ukrán autópiacon egy kicsit 20% alatti. Tehát egyik évről a másikra ingadozik, hiszen óriási ingadozások jelennek meg évről évre az autó felvevő piacon, de ez egy több éves átlag, és ezt fogjuk megemelni néhány éven belül 25%-ra, és igazából ez egy védzáradék. Mert hogyha ezt meghaladjuk, akkor ők védintézkedést vezethetnek be, de nyilvánvalóan a piaci részesedésünk nem korlátozódik majd erre hosszú távon. És az ukrán kereskedelmi kapcsolatok ügyében, ahogyan haladnak az egyeztetések, az a probléma, hogy politikai okokból nem folytathatjuk ezt az eljárást, önök ezzel tisztában vannak. A megállapodás gyakorlatilag készen áll ennek a tartalmáról bármikor egyeztethetünk. Tehát igaz, igaza van, hogy ez nem észszerű ez a 25-ös határ. A Mercosur ügyében ezek elfogadhatatlan intézkedések. Patriota úrral találkoztam néhány hete, a külügyminiszteres Pimentel úrral is találkoztam, és világosan megmondtam neki, hogy ez teljesen elfogadhatatlan és így rá kell döbbeniük, hogy ez a WTO szabályoknak sem felel meg, azokkal sem egyeztethető össze. A válasz az, hogy ez nem Európa felé irányul, de Európa felé ugyanez a hatás ettől függetlenül. Tehát igazándiból szeretném megpróbálni azt, hogy a Mercosurral megalapodásra jussunk, mert ez fontos lenne szerintem az európai eh, ipar és az európai szolgáltatások számára. Valóban úgy gondolom, hogy ez fontos tény lenne, ez nem jelenti azt, hogy elfogadom, hogy ezt a fajta intézkedést, ilyen fajta intézkedéseket hozzanak. Világosát teszem, hogyha ezek kapcsolatban semmit nem tesznek, akkor, akkor egyeztetésre kerül a sor a WTO-val, függetlenül attól, hogy tárgyalunk velük vagy nem. Amit az autókkal csinálnak, az elfogadhatatlan, az egyértelműen sérti a WTO szabályzatát, szabálykönyvét Ami a műtrágyakat illeti, én nem vagyok eh, a mezőgazdaság eh, közeli ismerője, ezt de de a biztosak között csak a vétel ezzel kapcsolatban. A probléma az LTS. E Igaz? bizottságként nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ezt gyakorlatba kell tennünk, mert eh, eh, ugye itt megszavazott jogalkotásról van szó, nem arról van szó, hogy az Európai Bizottság hirtelen eldöntött, hogy ezt megcsinálja. Ez olyan eh, törvény, amelyet egy döntési eljárással fogadtunk el, és ezt gyakorlatban meg kell valósítanunk. Persze van egy lehetséges megoldás, és ezt át kell gondolnunk, hogy ezzel kapcsolatban tudunk-e tenni valamit vannak más intézkedések, amelyek ugyanilyen hatásra vezetnek. Ilyen tárgyalások vannak Kínával és eh, az Egyesült Államokkal is. Ráadásul a eh, bíróság előtt már hangzott néhány eh, álláspont, amely jót tesz jogalkotási eljárás szempontjából is. de ettől függetlenül egy probléma. A probléma azonban nem az, hogy is fogalmazzak, hogy a bizottság függetlenül járna el, amikor ezt javasolja, hanem valójában ez valóban részét képezi az végrehajtási, végrehajtói hatalmunknak a közös döntés hozási eljárással elfogadott törvényt, amelyet önök is elfogadtak, kedves képviselők, meg kell valósítanunk. Elnök, köszönöm szépen. Biztos, hogy köszönöm, hogy megjelent eh, körünkben, és én őszintén válaszolt. Nagyon eh, sokszínű kérdés kört kapott, és eh, várjuk, örömmel várjuk, hogy újra körünkben lássuk. Elnök, mielőtt mindenki elmegy, szeretnék köszönetet mondani önöknek is, mert lehetővé tették számomra, hogy ma, mint elnök, tartsam az előre tervezett időkereteket. E, gondolom más ügy nincs. Köszönöm. A következő ülés időpontja december 8-a itt Brüsszelben, és aztán persze december 20-a, úgyhogy mindannyian 20-án már karácsonyi hangulatban leszünk. Köszönöm szépen még egyszer, és lezárom az ülést.